Uh, kedves kollégák, kedves vendégeink, kérem mindenki próbáljon helyet találni magának. Ha helyet talált, akkor foglaljon helyet, és talán kezdjük el az ülést. I would like to open um, for those of you who are not from uh, Uh, from this house. My name is Danuta Hübner. Danuta Hübner vagyok, bemutatkoznék azok kedvéért, akik nem ismernek. Az Alkotmányügyi Szakbizottság elnöke vagyok. Cecilia Wikström ül a balomon, szemben nézve a jobb oldalamon, ő fog átvenni az elnöklést, ő pedig a másik illetékes bizottság elnökeként van jelen, ugyanis ez egy közös ülés az Alkotmányi Bizottságnak és a Petíciós Bizottságnak, Annyi meghívott vendégünk van, hogy inkább időspórolnék azzal, hogy nem mutattok be mindenkit. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság eh, jelen van, és annak külön örülünk, hogy Franz Timmermans, aki az Európai Bizottság alelnöke, és időt szakított ránk eh, pokros teendői között. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szeretnék elnézést kérni, és sajnálatomot kifejezni. a biztonsági intézkedések eh, szigorítása miatt nehéz volt eh, bejutniuk az épületbe, ezt sajnálom. Nem mindenki tud részt venni a ülésen, aki szeretett volna jönni. Ez a eh, megszigorodott biztonság előírások miatt van így, de hát az interneten követhetik az ülést, remélem ezt meg is teszik. Innen üdvözlöm Önöket, akik az interneten követik a mai ülésünket. És valóban, és azt mondom, az önök véleményét, roppant érdekes témák kerülnek eh, napirendre ma. Egy hashtag nek is kellene itt valahol lennie mögöttem a kivetítőn hash EP hearing on ECI hash. Ez tehát a hashtag -e a mai ülésnek. Úgy érezzük, hogy roppant fontos ez a mai eszmecsere, mert mi itt az Európai Parlamentben mindig is úgy gondoltuk, úgy véltük, hogy az Európai Állampolgári Kezdeményezés talán a legközvetlenebb és gyakorlatibb kifejeződése annak, hogy az Európai Unióban a hatalmi körök megosztása hogyan alakul, ezt az Európai Szerződés 11-es cikke részletezi, persze még alakulóban van a folyamat, az európai döntéshozatali folyamatban nem egyik napra a másikra épül be az európai polgár, de és nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy az európai nők és férfiak várakozásait hogyan tudjuk direkten mondom becsatornázni a döntéshozatali folyamatunkba. Alapvetően az életünk minőségével a válságot követő fenntartható Európával kapcsolatos kérdés ez. Úgy érzem, hogy a az Európai Állampolgári Kezdeményezés intézménye lehetővé teszi azt, hogy együtt építsük Európa jövőjét. Tehát ne csak bologató Jánosokként képzeljük el az európai polgárokat, hanem olyas, olyas valakiknek, akik igazából részt akarnak venni magában a döntéshozatában, akik aktívan formálni akarják Európát. Nem igaz, hogy nem érdekli Európa, az európai integráció az embereket. Ez egyáltalán nem igaz. Franz Timmermans és Cecilia Wikström majd nálam ékesebben szól erről. Ha jól tudom, akkor 49 állampolgári kezdeményezés járt eddig eh, sikerrel, megfelelő számú aláírás össze. Ez az európai lakosság 8-9-10%-át is lefedi. Ez jól mutatja, hogy rengeteg európai van, aki aktívan érdeklődik Európa iránt, Brüsszel iránt, és igenis eh, ráhatással akar lenni Európa alakulására. Az egyáltalán nem baj, hogy más sok az elvárások, mindenki más vár Európától, ez egyáltalán nem baj, sőt, a részvételi demokrácia pontosan erről szól, ez az alapja és remélhetőleg az európai állampolgári kezdeményezés segít nekünk abban, hogy egy ilyen sokszínű Európában mindenkinek a véleményét megpróbáljuk felcsatornázni hát a nagy közös döntésekbe. Mindjárt meg is adom uh, eh, Ceciliának a szót, de Carlo Casinit látom, mégiscsak üdvözölnöm kell valakit, aki nagyon fontos számunkra, aki már évekig, év, aki hosszú évekig dolgozott ezen a témán, Carlo Casini, aki az Alkotmányügyi Szakbizottság volt elnöke, nagyon örülünk, hogy itt van közöttünk, időt szakított ránk. Most pedig megadom a szót Ceciliára. Akkor köszönöm, Danuta, számomra is óriási megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek, barátaim, ismerőseim az Európai Bizottság és az érdeklődők körében, és a Szalkotmányügyi és a Petíciós Bizottság közös ülésén beszélhetünk erről a fontos intézményről, az Európai Polgári Kezdeményezésről. Nyilván önök is tudják, az Európai Polgári Kezdeményezés 2012 április 1-én indult, amikor a vonatkozó rendelet életbe lépett, és a szabályok hatályossá váltak. Ezzel a rendelettel az Európai Unió egy olyan eszközt adott az európai polgárok kezébe, ami lehetővé teszi, hogy részt vegyenek, kezdeményezéseket tegyenek, valóban részt vállaljanak az európai döntéshozatal folyamatában. A petíciós bizottság természetesen a vonatkozó rendelet alakításában az elejétől fogva társulszakbizottságonként részt vett, szorosan együttműködve az alkotmányügyi szakbizottsággal. Ez nagyon jó példája annak, hogy az intézményen belül nem versengenek egymással a szakbizottságok, hanem együttműködnek. 2010-ben Diana Wallis volt a Peti szakbizottság előadója, akit szeretnék üdvözölni. Eh, de jó, hogy itt láthatom Diana wallace t Gerard Hefnerrel együtt dolgoztak, Allen Lemasszókkal és Gurmai Zitával. Allen Lemasszúr és Gurmai Zita, nem látom őket, de ha mégis itt vannak, valahol itt rejtőznek, akkor üdvözlöm önöket. Ők négyen minden ők teletőt megtettek annak érdekében, hogy minél hatékonyabb és felhasználó barátabb eszköz legyen Bezerre úr most az előadója a petíciós szakbizottságban ennek a témának, aki természetesen vizsgálja, hogy hogyan lehet tovább javítani ezen. Söpflin úr az előadója ennek a témának az AFKO szakbizottságban. Söpflin úr itt van, jó önt újra látni. Három év telt el az életbe, közel három év telt el, mióta életbe lépett ez az új rendelet. Itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk, áttekintsük, hogy hogyan sikerült ezt alkalmazni. 50 ilyen kezdeményezés érkezett az Európai Bizottsághoz. Az Európai Polgári Kezdeményezés megmutatta, hogy óriási potenciál rejlik benne. Ugyanakkor a kezdeti lelkesedés, mintha hanyatlóban lenne. Talán azért, mert óriási gyakorlati akadályokat kell leküzdeniük. A kritika e, kritikával illették azt, hogy nem világos az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos információ, ezek nem -e könnyen, világosan elérhetőek, de hogy túlságosan szigorúak az elvárások, a formai kitételek. Ez mind-mind akadályozza a részvételi demokrácia működését. Ez aggasztó, nekünk dolgunk, kötelességünk, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy javítsunk ezen az eszközön, ezen az intézményen, hogy valóban az európai polgárok hallathassák a hangjukat mindenféle akadály nélkül, főként most a mai Európában erre különösen ez szükség van. A petíció szakbizottság jelentős tapasztalattal rendelkezik a tekintetben, hogy hogyan kell komolyan venni az emberek aggodalmait. Ezt nap mint nap látjuk a munkánk során. Meghívjuk az, a panaszosokat, akik megkapják a szót, és így szólhatnak közvetlenül a döntéshozókhoz. Ez mindig megindító tapasztalat, és mindig imponáló, hogy ezzel hogyan élnek az a panaszosok. A mi szakbizottságunk a fe, az új házszabály értelmében azt is vizsgálja, hogy mi legyen azok a, a polgári kezdeményes, kezdeményezésekkel, amelyeket formajogokból nem tud befogadni az Európai Bizottság. Ma majd meghallgatjuk egy úgymond kudarcot vallott polgári kezdeményezés szervezőinek is a véleményét. Ez az EcoSite egyébként. Bízom benne, hogy az Európai Bizottsággal, az Európai Ombudsmannal együtt valóban megtaláljuk a módját annak, hogy ezt a fontos, a demokráciában fontos eszközét tökéletesítsük. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, és most nagy örömre szolgálni megadhatom a szót Franz Timmermansnak, aki az Európai Bizottság első alelnöke. Azt ne felejtsük el, hogy Timmermans úr van egy saját biztosunk, a fogalmazhatok így, a petíciós szakbizottságnak egy saját biztosa. Örülök, hogy itt van közöttünk. Arra is emlékeztetném a kollégákat, hogy Timmermans biztos úr részt vesz a május 5-i petíciós bizottsági ülésen délután folyamán. Remélhetőleg ott majd eszmecserét folytathatunk vele azon alkalommal is. Ma sajnos korlátozott idő áll rendelkezésére. Mr. Timmermans mainly to listen to the... Timmermans úr alapvetően ma azért jött el közénk, hogy a szervezőket hallgassa meg, a polgárkezdeményezések szervezőit, de meg is adom a szót, mert már úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, és mint saját biztosukat mutatod be. Ladies and gentlemen, I'm everyone's commissioner. De mondjuk azt, hogy inkább mindenki biztosan szeretnék lenni, legalábbis ez a célom. Azt tetszik nekem nagyon ebben, hogy olyan arcokat is látok, akik mondjuk tíz évvel ezelőtt is ott voltak, akkor, amikor először elkezdtünk az európai polgári kezdeményezésről beszélni, még az Európai Konvent során. Mit sikerült ebből keresztül vinnünk? Nagyon hosszú idő munkája van benne, és most itt vagyunk, és végre valami olyanról beszélünk, ami ugyan működött, elképzelhető, hogy nem elég jól, úgyhogy értem, hogy vannak kritikák is, de korábbi konvent tagként nagyon nagy felelősséget is érzek arra vonatkozólag, hogy javítsuk ezt a kezdeményezést. Hogy ne tűnjön el az emberek radarjáról, ne tűnjön el eszközként, hiszen a szinergiák létrehozása az európai intézmények és a polgárok között a fő célja ennek a kezdeményezésnek ezt úgy mondom, hogy teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy nagy problémák is vannak. Hatalmas a szakadék aközött, hogy mi történik az európai intézményekben, és hogy az emberek, az európai társadalom ezt hogyan érzékeli. Még azt is mondanám, hogy európaiként 500 millióan vagyunk most már, a legnagyobb kihívás pont a bizalmatlanság. A bizalmatlanság a társadalmon belül, a tagállamokon belül, vagy a tagállamok között, különböző csoportok között, a generációk között, és így tovább. De ezt a, az európai szintű bizalmatlanságot lehet tapasztalni az európai intézmények és a tagállamok között is. Márpedig ezt nem fogjuk tudni megoldani európai intézményi szinten, Tulajdonképpen nevetséges is lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy egyetlen egy kezdeményezéssel egy ennyire mélyen gyökerező problémát meg tudnánk oldani. És egyébként ez áthatja az egész társadalmat. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy építőkő, amely a bizalomépítés célját szolgálja az intézmények és az emberek között. A bizottság egy jelentést fog megjelentetni épre, áprilisban erről a témáról, és szeretném meghallgatni az önök véleményét ma, azért, mert persze nem, nagyon sok más találkozom is lesz ma, úgyhogy nem fogok tudni itt maradni végig, de azért a kollégáim is le fogják jegyezni azt, amit itt ma hallanak, és ezeket be fogjuk csatornázni abba a jelentésbe, amelyet a bizottság áprilisban fog az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban önöknek beterjeszteni, és meg fogom vizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk innovatív módon megoldani azokat a problémákat, amelyek a bizalmatlanságból fakadnak, mind politikai, mind gyakorlati okoknál fogva. Ahogyan itt a parlamentben a meghallgatásom során is hangsúlyoztam, Az egyik célom az az, hogy politikus szemmel, vagy politikai szempontból közelítsük meg ezt a problémát. Elképzelhető, hogy vannak jogi indokok, amelyek arra vonatkoznak, hogy miért is kell a bizottságnak így vagy úgy nyilatkoznia. Elképzelhető, hogy emögött vannak nagyon kemény jogi indokok, de még ilyen feltételek mellett is platformként kell felhasználni a polgári kezdeményezés lehetőségét a politikai párbeszéd megindítására. Meg kell vizsgáljuk a rendeletet, és meg kell vizsgáljuk azt is, hogy szükség van-e arra, hogy ezt felülvizsgáljuk. Ugyanis végül is csak a szerződés az, amely kereteket szab nekünk, de nagyon nagy a rugalmasság is, tehát ezt a rugalmasságot fel is használhatjuk annak érdekében, hogy politikai lendülettel töltsük meg ezt az igen fontos eszközt amely egy párbeszéd eszköze, ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan akarjuk kiterjeszteni a kezdeményezés ismertségét a közvéleményben. Mert ez egy jó kezdeményezés, megérdemli azt, hogy minél több európai ember ismerje meg. Tulajdonképpen azért vagyok itt, hogy önöket meghallgassam, megpróbáljuk majd javítani ennek az intézkedésnek az eszközeit, a szerződés szabta korlátokon belül, de kérem, hogy folytassuk ezt a munkát, ezt a párbeszédet állandóan. Elképzelhető, hogy a platform során a következő lépés a bizottság által beterjesztett jelentés erről az anyagról. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig átadom a szót a gyakorlóknak, és Pablo Szenteljes fogja megkezdeni a sort, aki a víz témájával foglalkozó kezdeményezés alkotója, nagyon jó és sikeres kezdeményezés volt ez, az első sikeres kezdeményezés, úgyhogy kérem, hogy erről nyilatkozzanak, de sajnos elfelejtettem valamit elmondani a legelején, nagyon kevés az időnk sajnos, úgyhogy kérem, hogy mindenki a lehető legrövidebben szólaljon fel, hogy mindenki szót tudjon kapni. Öné a szó. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak, és meghívták a mi kezdeményezésünket, a vízhez való jog kezdeményezését. Én fogok most szóvivőként szeretelni, mint tudják önök is, több mint 1 millió 900 ezer aláírást gyűjtöttünk össze, ebből több mint 1 millió 600 ezer volt érvényes. Ez ugye minimum 7 országban kell megvalósuljon. 2013-ban gyűjtöttük az aláírásokat, és ez azt mutatja, hogy igenis, és van legitimitásunk problémákról, megoldásokról, kihívásokról vélekedhetünk, egyáltalán a demokráciához való jog is ebből a szempontból fontos. Tehát itt politikai kérdésekről is van szó, nem csak technikai kérdésekről, ahogyan erre Timmermans úr is utalt. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a mi kéréseink úgy fogalmazódtak meg, hogy a vízhez való jog emberi jogként jelenjen meg az Európai Unióban is, ahogyan az 2010-ben az ENSZ is kérte, és hogy ezt kivegyük a belső piacra vonatkozó jogszabályok, illetve a liberalizáció alól, és hogy legyen egy olyan politika, amely ezt beépíti az európai fejlesztési politikába. Tehát ez egyfajta emberi jog, a vízhez való jog, emberi joggá váljon az egész világon. Ahogyan elmondtuk, itt valóban egy bizalmi kérdésről van szó. Én úgy gondolom, hogy egy évvel az események után pozitív választ kaptunk az Európai Bizottságtól, és el is kezdtük a konzultációkat. Aztán persze még mindig hiányzanak dolgok, nincsen meg még az a jogszabály, amely konkrétan a mi kéréseinket átültetné a jogvilágába. Ezt a bizottságnak a feladata egyébként. Én szerintem mindenképpen benne vagyunk a szerződés szabta keretekben. Ugye persze ez egy nem tökéletes eszköz, ezt a bizottság és az Európai Unió is tudja, de ez az első alkalom, amikor nemzeteken átívelő participatív részvételi demokráciára alapozható eszköz van a kezünkben, tehát nem igazán volt semmi, amivel ezt összehasonlíthattuk. Mm, itt van tehát a dolog mögött a jó szándék, de azért itt mégiscsak ez egy első alkalom volt. Jó lenne, hogyha a szociális médiára tudnánk inkább alapozni ezt a rendszert, illetve általános szabályok vonatkoznának minden országban a aláírásgyűjtésre. Tehát vannak olyan, hely, olyan dolgok, amikben lehetne javítani a kereteken, a technikai kérdéseken. Szerintünk a probléma az inkább abban fogalmazható meg, hogy nincsen semmi konkrétum, amely az Európai Bizottságtól érkezne hozzánk konkrét jogi formában. Tehát itt tulajdonképpen két jelentésről van szó. Az egyik az eszközökre vonatkozik, az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó jogi keretekre, és aztán van egy másik jelentés, amely pedig a, ennek az egész kérdésnek a tartalmával foglalkozik, ez az MV előtt van ez a jelentés, mi nagyon reméljük azt, hogy az Európai Parlament szövetségesünk lesz abban, hogy megvalósítsuk azt, amit majdnem két millió ember szeretne és támogatott. Mindenképpen érdekli az embereket az európai politika, de hogyha olyan eszközöket teremtünk számukra, amelyek csak konzultatív jellegűek, tehát tetszik, hogyha éppen tetszik, de félretesszük, ha nem tetszik, ami benne foglaltatik, akkor tulajdonképpen csak tovább növeljük azt a szakadékot, amely általában az emberek, az állampolgárok, a közvélemény és a másik oldalon az intézmények között van. A mandátumunk nagyon szűk, 800 karakterben lehet ezt megfogalmazni, szerintem ez nagyon kevés, ezt jó lenne megváltoztatni. A mandátum tehát nagyon szűk, de a bizottság, a tagállamok és önök parlamentként, a tanács is úgy kell vegyék ezt a 800 karaktert, mint hogyha annak minden egyes betűje aranyból volna, de ez nem így történt eddig. Aztán arról is szó van itt, hogy a demokráciát hogyan tudjuk részvételi alapokon továbbfejleszteni itt Európában. Az Európai Unió az elmúlt évek során olyan dolgokra próbált meg összpontosítani, mint például a jobb jogalkotás és hasonló kérdéskörök. Mi azt szeretnénk hinni, hogy az Európai Unió inkább a jobb demokráciára kellene koncentráljon, ez pedig nem költség, hanem inkább valami pozitívum, és pont ezért mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak komolyabban kellene vennie a polgári kezdeményezés szervezőit, és biztosítani azt, hogy sokkal inkább felhasználó barátá váljon ez a rendszer. Tehát még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, a, hogy most a tagállamoknál, a, tagá, a bizottságnál és a parlamentnél van a labda, az ő lehetőségük most az, hogy a víz, mint olyan emberi joggá, alapvető emberi joggá minősüljen át, és a vízhez, illetve a szennyvíz elvezetéshez való jogot mindenhol egyelőképpen meg tudja valósítani, ahogyan azt egyébként az ENSZ dokumentumok is kérik. Köszönöm szépen, Szántériász úr! A plenárison általában egy vagy két percet kapunk mi magunk is, tehát azért az öt perc még mindig elég sok ahhoz képest. Most pedig megadnám a szót Priskana Merz asszonynak. Ön az End Ecoside Europe vezetője, önöknek nem sikerült megvalósítani a polgári kezdeményezésüket. Esetleg elmondaná-e, hogy mi az, ami problémás ön szerint? Mindegy, én mondom. Send them to like Sibyl and Georgina and everybody. But I have to also Szibillának és Georginának is kiküldtem már ezeket az anyagokat. E a prezentációk IP e hearing pontnál lehet ezt megtalálni. Jó, tehát kedves biztos, kedves hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik a mai párbeszédre. 2012-ben egy brainstorming során született meg a mi kezdeményezésünk, kevesen kezdtük, és nagyon érdekelt bennünket az európai demokrácia. Azt gondoltuk akkor, hogy itt végül is 1%-a az európai embereknek ö, az nem olyan sok, könnyű lesz összegyűjteni az aláírásokat, de aztán két évvel később már azt mondtuk, hogy nem, azért ez mégsem olyan egyszerű, és az európai demokrácia sem áll azon a szinten, ahogyan azt mi reméltük. Önök is itt, mind akik itt vannak, ebben a teremben, önöknek hatalmában áll az, hogy megváltoztassák ezt a helyzetet arra kellett rájönnünk, hogy nagyon sok európai állampolgárt egyáltalán kizárnak a részvétel lehetőségéről. Például azokra gondolok, akik Ausztriában vagy Portugáliában élnek, és ez botrányos, ők nem, ö, nem szavazhatnak. Aztán az adatvédelmi a követelmények is nagyon szigorúak. Az embereknek el kell mondaniuk, meg kell osztaniuk a születési idejüket, és így tovább. Itt van a weboldalunk, ebből a statisztikák kimutatják azt, hogy 44%-a azoknak, akik a sign szót, tehát az aláírás szót megnyomják, kapnak egyáltalán a végén aláírási jogot, mert egyszerűen elvesznek itt a bürokratikus útvesztőkben. Aztán rájöttünk arra is, hogy Franciaország és Spanyolország még nehezebbé tette a helyzetet, tehát nem javítja, hanem még tovább nehezíti a helyzetet. Most így nehéz a motivációnkat megőrizni. A bizottság azt mondja, hogy egyre egyszerűbb a dolog, és közben elolvassuk, és rájövünk, hogy szó sincs erről, inkább az ellenkezőjéről van szó. Itt felhasználóbarát és hozzáférhető rendszert kell létrehozni a fogyatékosok számára is, és aztán az elektronikus aláírást, illetve az online lehetőségeket is ki kellene aknázni. nagyon nehézkes az egész rendszer, és a luxemburgi hatóságokkal gyakorlatilag lehetetlen dűlőre jutni. Hogyha nemzetközi in, különböző nemzetközi helyszínekre látogatunk el, rájövünk arra, hogy különbözőek a formanyomtatványok is, már pedig ez így nem jó, egy egységes rendszerre lenne szükség. Aztán egy másik probléma az ütemterv, az idő kérdése. Ez is talán egy inkább technikai probléma, de egész egyszerűen nincsen idő, amely eltelhet a munka megkezdése és az évkezdése között, már pedig ez egy hosszú folyamat, hiszen itt média, a médiát be kell vonni, és így tovább. Tehát a regisztráció után minimum 6 hónapot kellene adni arra, hogy mikor akarják megkezdeni a munkát, a konkrét munkát a szervezetek. Aztán itt volt egy másik konkrétum is. Ez a diagram azt mutatja, hogy az első négy hónapban nagyon kevés konkrét aláírást kaptunk, de az utolsó időszakban viszont ez nagyon meredeken ível felfelé, tehát itt tényleg az idő, ez is azt bizonyítja, hogy az idő szűke az nagy probléma volt. És aztán egy másik probléma az az, hogy jogi személyiségre van szó, hogy az emberek felelősségét korlátozni tudjuk a természetes személyekét. Itt 28 ország állampolgáraiból van szó, és az ECI ettől függetlenül mégiscsak jó hatással volt a munkánkra, mert azért nagyon sok ember megismert bennünket, és nagyon sok nyelvre le tudtuk fordítani a, az üzeneteinket, és tovább megyünk, az egész világra ki szeretnénk terjeszteni a tevékenységünket. Jó, tehát abból a szempontból ez a kezdeményezés, hogy a határokon átnyúló együttműködést javítani lehet rajta keresztül. A jövő Európában. Ne a bankok és a nagy cégek irányítsák Európát a jövőben. Az embereknek nincsenek már illúziójuk, mert nagy a munkanélküliség, és nagyon kevés pénzből kell éljenek az emberek, miközben milliárdokkal támogatjuk a bankokat. Nagyon nehéz a helyzet, tehát a demokrácia helyzete is egyre nehézebbé válik, hatékonyabbá kell tenni a munkát, és be kell jobban vonni az embereket, a közvéleményt is az európai jogalkotásba. Ugyanis vannak olyan kérdések, amelyek fontosak számunkra, állampolgárok számára és az a trend, hogy visszautasítják jogi alapokra hivatkozva azokat a kérdéseket, amelyek számunkra fontosak, ezek még tovább növelik a kiábrándultságot az európai intézményekből. Fontos lenne az is, hogy mi eldönthessük, hogy mennyit, hogyan kívánjuk lefolytatni az aláírásgyűjtési időszakot. Jó lenne az, hogyha azok, akik még mindig hisznek Európában, nem kapnának pofonokat az európai intézményektől, hanem inkább együttműködést tudnánk kialakítani. Az Európai Parlamentben nagy vitákat lehet lefolytatni az ICI-ok -ok nyomán, és ezért az európai béke, prosperitás fontos eszközeivé válnak. Egy igazi Európai Uniót ezeken keresztül lehet felépíteni. Jó lenne tehát, hogyha jobban működne, és együtt tudnánk működni. Köszönöm szépen! also Mr. Ernst Johansson Ernst Johansson urat kérem szépen, hogy tartsa magát az 5 perces felszólalói időhöz. Johansson úr, jogász, a Minority Safe Pack kezdeményezést képviselni öné a szó. Hallanak engem? Jó. Júliusban a Minority Safe Pack kezdeményezés egy millió aláírást gyűjtött össze. A FUEF, e az európai Kisebbsége képviselői nevében, és kérték az Európai Bizottságot, hogy regisztrálja a kezdeményezést. Két hónappal később, szeptemberben ezt a kérelmet elutasították. Ennek a, az indokolása az volt, hogy a bizottságnak nem tartozik hatáskörébe ez a téma. A kérelem két oldal, elutasítása két oldalas volt. Ezt követően a Luxemburgi Európai Bíróságnál semmiségre vonatkozó, semmisítésre vonatkozó keresetet nyújtottak be. Ezután három tagállam kérelmet nyújtott be, hogy a vitában Szlovákia, Magyarország és Románia részes félként részt vehessen. Szlovákia és Magyarország 2014. októberében további kérelmeket nyújtott be. Románia kérelmét visszavonta, de fenntartja jogát arra, hogy a szóbeli tárgyaláson esetleg részt vegyen. November 25-én 2013-ban a T646-os szám alatt került regisztrálásra. Ezzel a kezdeményezéssel a bizottságot felkérik arra, hogy a nemzeti kisebbségek és nyelvi kisebbségek védelmét javítsák, és emellett az európai kulturális sokféleséget erősítsék. Egy sor jogi aktust kell még elfogadni, és emellett a nemzet és nyelvi kisebbségek helyzetén javítani kell, és a nyelvi és kulturális sokféleséget Európában erősíteni kell. Olyan intézkedésekre van szükség, melyek regionális és kisebbségi oktatásra vonatkoznak, részvétel, audiovizuális médiumok és más tartalmak erősítése, támogatása. A bizottság elutasította a regisztrációt, sem az EU-s szerződés, sem pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerintük nem adja meg a bizottságnak a lehetőséget arra, hogy védje a kisebbségek jogait és ez elképesztőnek tűnik. És azt is mondták, hogy csak minden kérelmet lehet regisztrálni, de külön-külön részenként nem. A bizottságnak azt mondtuk, hogy jogalkotói javaslatokat tegyenek. Az elutasításban további indokolás nem szerepel, de úgy tűnik, hogy a formai ö, ö, követelményeknek, az alaki követelményeknek nem tett eleget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 296. cikke értelmében ez a kezdeményezés. A panaszosok azt mondják, hogy az Európai Bizottság egyik kérelemnél sem tettek jogalkotói javaslatot, de, és hogy a bizottság nem indokolja meg, hogy miért nem tudja ezt megtenni, holott az Európai Unióról szóló szerződés kötelezni őket erre. A bizottság nem indokolja meg azt, hogy a 211-es rendelet alapján miért nem tudja regisztrálni ezt a kezdeményezést. A polgári kezdeményezés nem jogászokra van szabva, hanem állampolgárokra. Ilyen esetekben a bizottságnak mindenképpen indokolnia kell, hogy miért utasította el a kérelmet, és nem elég az, hogy azt mondja, hogy nem tartozik a hatáskörébe. Két témával kapcsolatban kértük a bizottságot arra, hogy terjesszen elő a jogalkotói javaslatot, de a bizottság azt mondja, hogy ez nem tartozik a hatáskörébe, és azt is mondják, hogy még akkor is, hogyha a témák közül legalább az egyik a hatáskörön kívül esne, a bizottság tehát a bizottságnak ennek ellenére regisztrálja kellett volna a kezdeményezést. Ha egy javaslat nem megbízható, az nincs kihatással az egyéb javaslatokra. Az eljárás során a bizottság megpróbálta a, megindokolni hiányzó hatáskörét, és néhány kérelemnél bevallja, hogy mégiscsak élvez hatáskört. És sajnos itt abba is kell hagynom a rövid felszállási idő miatt. Very much, uh, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr, öné a szó. Talán ezzel az utolsó ponttal kellene kezdenem. Az, amit Johansson úr mondott, tulajdonképpen védőbeszéd. És valószínűleg a bíróságon is ezt fogják előadni. Így jogi szempontból erre én most nem tudok reagálni, és valószínűleg Johansson úr ezt meg is érti majd az ügy a bíróság elé került, és ott majd mindannyian megtartjuk a saját magunk védőbeszédét. Én ma itt védőbeszédet nem tudok tartani, ezt nyilván megérték. Minden esetre figyelmesen meghallgattam, amit elmondott, a bizottság berkeiben ezt még egyszer meg fogjuk vitatni. Azonban általában véve arról, hogy hogyan lehetne a jövőben megkönnyíteni a helyzetet ha van egy ilyen kezdeményezés, akkor először azt kell megvizsgálni, hogy ez a kezdeményezés a szerződés keretében bonyolódik-e, és akkor van uniós szintű kompetenciánk. Nekem az a benyomásom, hogy néha valami, ami mondjuk otthon nem stimmel, nem klappol, még akkor is, ha a tagállam hatáskörébe tartozik, akkor azzal a területtel kapcsolatban megpróbálják európai szintre vinni a dolgot. De ügyelni kell, mert a bizottság nem tud beavatkozni egy olyan területbe, melyre vonatkozóan a tagállam rendelkezik hatáskörrel. Ezt mindenképpen ö, tisztáznunk kell azért, hogy ne alakuljanak ki félreértések. Minden esetre én figyelmesen meghallgattam az elmondottakat. Van néhány olyan pont, amely támpont lehet később, és aztán áprilisban a jelentésünkben ezeken a dolgokon javíthatunk. Mert asszony, ugyanezt mondanám önnek is, hiszen abból, amit elmondott, nagyon sok minden nagyon is észszerűnek tűnik a számomra. Soha sem szándékunk, és nem is lehet szándékunk az, hogy megnehezítsük az állampolgárok dolgát, ahhoz, hogy részt vegyenek valamiben. Viszont bármit is teszünk, annak jogalapja kell, hogy legyen. A bizottság minden más intézmény szemben a leginkább elszámoltatható, és ez joggal van így, hiszen ha nem így lenne, akkor állandóan bíróságra citálnának bennünket, és ennek meginnánk a levét. Elszenvednénk a következményeit. Én értem, hogy rugalmasabbnak kell lennünk, és van is némi rugalmasság, amit fel tudok önöknek ajánlani. Annyit tudok elmondani, hogy figyelmesen meghallgattuk azt, amit elmondtak, és az áprilisi jelentésünk ezt mindenképpen tükrözni fogja. Valószínűleg nem fogunk tudni minden egyes agályt eloszlatni, de agályai közül jó néhány már most is az erőfeszítéseink célpontja. A vízhez való jog kezdeményezésére vonatkozóan azt mondhatom, hogy ez egy nagyon-nagyon sikeres kezdeményezés volt. Számomra ez példa arra, hogy egy ilyen kezdeményezés hogyan válhat, hogyan működhet. A bizottság konkrét dolgokat is megtett, hiszen konkrét javaslatokat nyújtott be a meglévő határban lévő jogszabályra, hogy a helyzet javulhasson és konkrét eredményeket érjünk el. De az egészet körülhatárolja az, hogy ö, hol végződik a bizottság hatásköre, kompetenciája, és hol kezdődik a tagállamé. A visszavaló joggal kapcsolatos aggályok közül néhány azonban nem az európai jogalkotás része. Továbbra is tagállami hatáskörbe és törvényekhez tartozik mi megpróbáltunk jó néhány olyan kérdéssel foglalkozni, amely felmerült a Viszhez való kezdeményezés kapcsán, azaz módosítottunk néhány ponton a vízpolitikánkon. A jogállamiságról általában véve most nem beszélnék. A jogállamiság azt jelenti, hogy nagyon óvatosan próbálunk meg eljárni, nagyon mm, óvatosan próbálunk meg az általunk fel, vagy a részünkre nyújtott jogi kerettel elbánni. Gondoskodni kell arról, hogy a jogállamot, a jogállamiságot a tagállamok a saját nemzeti kompetenciáik alapján gyakorolják biztosítsák. A kisebbségi jogok témájában nem értek egyet azzal, ami elhangzott, hogy elutasítottuk azt, hogy a kisebbségekre vonatkozóan bármit is tegyünk, hiszen nagyon konkrét lépések voltak az elmúlt néhány hétben. A legtöbbet azon dolgoztam, hogy az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság hogyan járulhatna hozzá az antiszemitizmus és iszlamofóbia elleni harchoz, mely nagyon is jelen van a tagállamokban. Megpróbálunk pozitív hozzájárulást nyújtani, a lehetőségeinkhez mérten fogjuk ezt megtenni. És lesz egy első kolokviumunk a jogállamiságról Október végén kerül ez megrendezésre. A témája ennek az antiszemitizmus és izlamofóbia elleni harc lesz. Az Európai Unión belüli tolerancia szükségességéről fogunk beszélgetni. Így is mutatjuk azt, hogy a kisebbségek az Európai Bizottság munkájának lényegéhez tartoznak. Biztosíthatom önöket erről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig az európai intézmények következnek, az Európai Ombudsmani Hivataltól Jan Harzer következik. Egy megkérdezést indítottak útjára, hogy megnézzék, hogy az ECI hogyan működik. Hálás lennék, ha megosztaná velünk az ezzel kapcsolatos eredményeket. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok mind a két szakbizottságnak, és Hübner asszonynak is azért, hogy meghívott bennünket ide, hogy hozzájáruljak ehhez a nagyon fontos meghallgatáshoz. Az első benyomásom, vagy reakcióm ma reggel az volt erre vonatkozóan, hogy meg kell próbálni jogi, technikai aspektusokra, de a kérdés az, hogy a politikai szempontokkal mi is a helyzet, hiszen az ECI az inkább politikai jellegű. Aztán ö, körülnéztem, megnéztem a listát, láttam, hogy, milyen, ö, hogy ki szólal fel parlamenti képviselők, az Európai Parlament ö, de, ö, demokratikusan megválasztott képviselőiről van szó. A demokrácia ö, működik itt ma ebben az épületben. Az ECI a demokratikus elvek részben szerepel a szerződésben. Az unió működése a részvételi demokrácián alapul uniós szinten képviseltetik magukat azok a képviselők, akiket Európa szerte demokratikusan választottak meg. Beszéltem a részvételi demokráciáról, ehhez az, az állampolgárok részvételére van szükség az uniós életben. Mindazonáltal hiba lenne a demokráciák között itt most párhozamot vonni. Konkrétan az ECI sikere nem csak a bizottságtól függ, hanem az Európai Parlamenttől is. A prezentáció végén erről még beszélni fogok. Megemlíteném azt, hogy az állampolgárok alapvető petíciós joga az Európai Parlamentben a részvétel rendkívül fontos eszköze az ECI mellett. Az ECI teljes potenciálja még kiaknázásra vár, de ez igaz, az Európai Parlamentnél a petícióhoz való jog kihasználásáról is. Mi az ombudsman szerepe? Az unió intézményeivel együttműködni azért, hogy egy elszámoltatható, átlátható és etikai igazgatást hozzanak létre. A jelenlegi rendelet alapján az ombudsman elmondta, hogy az eci nek a lehető legátláthatóbbnak és állampolgárbarátabbnak kell lennie. Az elmúlt években, mint ahogy Hübner asszony is megemlítette, saját kezdeményezésű kérelmek benyújtásával kezdődik ez. A kolléganőm ezzel foglalkozik. A cél az, hogy a jelenlegi rendelet a lehető leghatékonyabb legyen, és hogy a jogalkotó számára megadja azokat a támpontokat, amelyekről gondolkodnia kell a felülvizsgálat során. A megkérdezés alapján megvizsgáltuk a válaszokat, és megkértük a bizottságot, hogy válaszoljon néhány beazonosított kérdésre. Hangsúlyoztuk, hogy a bizottságnak világosan meg kell indokolni azt, hogy miért is utasít el egy bizonyos kérelmet. Az állampolgárokat pedig megilleti a fellebbviteli jog egy millió aláírást kell összegyűjteni. Ezzel kapcsolatban elmondtuk a bizottságnak, hogy a bizottság nagyon világos, érthető véleményt kell, hogy nyilvánítson a szobaforgó témáról. Ez erősíti majd az európai közigazgatást, de az uniós szintű demokráciát is. Emellett pontosítást kértünk néhány jogi kérdésben is teljes körű választ adott az Európai Bizottság, az Ombudsman honlapján olvasható a válasz. E, és közé is fogjuk tenni ezt jövő héten, jövő hónapban válaszolni fogunk erre a válaszra. Ami az eljárási kérdéseket illeti a bizottság, megtesz minden tőle telhetőt, hogy felhasználó barát módon alkalmazza a rendeletet. Viszont a bizottság csak a rendelet által biztosított jogi keretek között járhat el. Ezért sajnálatos az, mint ahogy ez ma is elhangzott, tehát sajnálatos az, hogy néhány rendelkezés adminisztratív és bürokratikus akadályokat gördít azon állampolgárok útjába, akik az unió demokratikus életében szeretnének részt venni. Nem lehet megindokolni azt, indokolatlan az, hogy azon állampolgárok, akik szeretnének, vagy éltek a mozgási jogukkal, és átköltöttek más uniós tagállamokba, nem élhetnek ezzel a jogukkal. Az Európai Parlament kutatási szolgálata egy tanulmányt tett közzé a közelmúltban, és ez is hasonló dolgokról tesz említést. A jelenlegi rendelkezések egy része ö, nehézkesen alkalmazható, és bonyolult rendszert eredményez, amely 11 millió állampolgár esetében nem adja meg a lehetőséget arra, hogy ilyen kezdeményezésben részt vegyenek. A bizottság eredeti javaslata egyszerűbb és egységesebb követelményeket határozott meg, ez lehetővé tette volna a tagállamok szám, az állampolgárok számára, hogy részt vegyenek az ilyesfajta kezdeményezésekben. Mivel nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, ezért a különböző kezdeményezések során nagyon nagy kár lenne, ha meghiúsulna egy ilyen kezdeményezés, ha sikerült összegyűjteni az egymillió aláírást. A bizottságnak természetesen nem lehet úgy, oly módon eljárnia, hogy aztán azzal vádolják, hogy az EC-t manipulálja. De észszerű döntéseket kell meghoznia, hogy gondoskodjon arról, hogy a kezdeményezéseket ne az információ hiány miatt utasítsák el, hogy a kezdeményezés megszervezői ne tudjanak arról, hogy milyen szakpolitikák léteznek, illetve milyen szabályok vannak hatályban a bizottság jogalkotói javaslata ne legyen az egyetlen kritérium. Maga a folyamat, és erről már beszéltünk, alapvető fontosságú, hiszen a szervezők számára ez platform, amelyen általánosan vitatkozhatnak egy adott témáról. A vita lényege az, hogy különböző véleményeket lehet ott elmondani, és ezeket a véleményeket átlátható módon lehet megvédeni és megtámadni. Az Európai Parlamenti meghallgatás ilyen szempontból nagy fontosságú, hiszen egyedi lehetőség arra, hogy a szervezők a bizottsággal találkozzanak, és itt megvédjék ügyüket, és hogy a kezdeményezés támogatói, illetve védelmezői meg, beszélgessenek. Itt a demokrácia láthatóan működik, és átlátható módon. Továbbá, és e, ezzel a ponttal le is zárom a felszólalásomat. Az Unió alkotmányos felépítésében az Európai Parlament elsődleges szerepet tölt be a bizottság feletti politikai ellenőrzés szempontjából a parlament nézi meg azt, hogy egy kezdeményezéssel kapcsolatban a bizottság hogyan járt el. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Az, a végeredményt várjuk Önöktől is. A Gazdasági és Szociális Bizottság, ha jól tudom, egy adhok csoportot hozott létre pont a témában, amelynek a vezetője itt van közöttünk, parancsoljon önnél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előre haladott már az idő, ezért nagyon sok mindent kihagyok abból, amit szerettem volna elmondani. Intenzíven foglalkoztunk mi már ezekkel a kérdésekkel. Szerettem volna elmondani, hogy a bizottság nagyon komolyan veszi azt a szerepet, amelyet a bizottság és a kezdeményezések között betölt. Két állásfoglalásunk volt ezzel a témával kapcsolatban, és azt mondtuk, hogy egy kezdeményezés folyamatában mi, vagy, mi leszünk a támogatók, és megadjuk a lehetőséget arra, felajánljuk a ö, parlamentet arra, hogy interaktív beszélgetéseket tegyünk lehetővé a résztvevők között. Nagyon fontos megemlítenem azt is, hogy segíteni tudunk, viszont nem lehetünk egy kezdeményezés része. Mi semleges kísérői lehetünk csak egy ilyesfajta kezdeményezésnek. A második szakaszban pedig, akkor, amikor a kezdeményezés már sikerre vitt kezdeményezés, vagy már közel áll a sikerhez, akkor, mint ahogy Timmermans biztos is elmondta, itt platformokat képezhetünk, és megbeszélhetjük a kérdéseket újra és újra utaltunk arra, hogy e, ezek a kezdeményezések a transnacionális részvétel eszközeit jelentik, mm, és emellett meghatározzák a menetrendet is. Úgyhogy a kezdeményezések akadályai legyenek a lehető legkisebbek. Részletekben nem megyek, mert ezekről már beszéltünk. 2011-ben mm, kiadtunk egy iránymutatást, ezt azóta még kétszer átdolgoztuk. 60 ezer példányban az Unió minden hivatalos nyelvén ez a legsikeresebb kiadványunk eddig. Négy éve minden évben megszervezzük az Európai Állampolgári Kezdeményezés napját, idén április 13-án lesz ez remélhetőleg a bizottság közleményét akkor mindannyian meg tudjuk beszélni. Egy adhok csoportot is létrehoztunk, ennek én vagyok az elnöke. És ott megnézzük, hogy a különböző anyagokat hogyan lehet végrehajtani. Azon dolgozunk, hogy mi legyünk a kezdeményezések helpdeskje. Kidolgoztunk bizonyos kritériumokat, azért, hogy a kezdeményezések szervezői itt és az EGSB-ben is megbeszélhessék a legfontosabb pontokat. Az EKSZ-szal van egy együttműködési megállapodásunk, az EKSZ egy adatbázist hozott létre, az tartalmazza a dokumentációt, a dokumentumokat, ez a kezdeményezések rendelkezésére. Az EGSB pedig a kezdeményezők számára felajánlotta azt, hogy 800 leütésben megfogalmazza a kezdeményezés lényegét, és ezt le is fordítatja az unió nyelvére. Ez egy nagyon nagy aggályt oszlat majd el. Van egy saját osztályunk, a szakbizottságban a civil társadalom szervezőivel egyeztetünk. Zsibón kolléga ennek az illetékese. Ő is itt van ma. És még említenék valamit, amiről beszéltek, és számomra is lényeges. Még akkor is, hogyha egy kezdeményezés sikertelen volt, és nem ért el a célját, akkor is lényeges eszköznek számít Európában hiszen betöltötte kommunikációs célját. Minden olyan kezdeményező, aki egy ilyesfajta kezdeményezést indított útjára, segített abban, hogy létrehozzuk az európai identitást. Ha egy finn azt látja, hogy egy spanyol embernek ugyanaz az érdeke, és ha egy görög azt látja, hogy egy osztráknak ugyanolyan érdekei vannak egy bizonyos dologgal kapcsolatban, mint egy másik országból származó személynek, akkor összefoghatnak és leépíthetik a frusztrációt. és a kommunikációs osztálya meg fogjuk beszélni, hogy mit tehetünk azért, hogy ennek az eszköznek a fontosságán erősítsünk. Köszönöm. Köszönöm. Az első részt Zigmund asszonyjal le is zártuk az első panelre lépjünk tovább. Az eddig elhangzottak alapján azt hiszem, az világosan kiderült, hogy vannak hiányosságok, jogi természetű hiányosságok is, és olyanok is, amelyeket a jelenlegi jogi kereten belül is meg tudunk oldani. És pontosan a jogi szempontokat fogjuk most az első panelben eh, tárgyalni. Elsőként elmondanám, hogy három szakértőnk is lesz, mindegyikük 10 percet kap, Jean-Luc Soronnal kezdeném, aki nemzetközi jog professzora a Peridofon Egyetemen. Professzor úr, parancsoljon, öné a szó. Merci, euh, Madame Présidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, nagyon érdekes, nagyon jó ez a mai ülés. Itt a polgári kezdeményezés célja az volt, hogy vajon jó-e vagy sem, tehát hogy ez egy hibás jó ötlet -e ez a polgári kezdeményezés. Tulajdonképpen itt a legitimitás kérdése merül fel, legfőbb kérdésként az Európai Bizottság értelmezésében, az Európai Parlament jó háváhagyásával, vagy akár az Európai nemzeti parlamentek jóváhagyásával is, akik maguk is lefújhattak bármilyen kezdeményezést. És jól értem, hogy a mai ülésünk célja az az, hogy kicsit legyen dinamikusabb a, az európai polgári kezdeményezés körüli légkör, de én azt hiszem, hogy nem ugyanúgy értékelem a helyzetet, mint önök, mert hogyha megvizsgáljuk, hogy eddig milyen kezdeményezések is keltek életre. Hát tulajdonképpen csak kettő jutott át egyáltalán a rostán. Az összes többi mind elutasításra talált különböző ö, jogalapok alapján, mert az Európai Bizottság nem tudta eldönteni, milyen kinek a kompetenciájába is tartozik az adott ügy. Nos, hát nem kell jogásznak lenni annak, hogy ahhoz, hogy lássuk, hogy ez azért egy kicsit ilyen mű probléma, mert azért a kompetenciákat be lehetne osztani. Az igazi probléma szerintem az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban az, hogy a maga természetében rejlik, és abban, hogy milyen történelmi közegben is jött létre, olyan időszakban, amikor az Európai Unió és az Európai Parlament amelyet egyébként egyre kevésbé támogatnak az emberek, tehát azért fel kellene tenni magunknak azt a kérdést, hogy miért mennek el egyre kevesebben az európai parlamenti választásokra, most már 40% alatt van a részvételi arány. Nos, hát ebben a közegben, ebben a légkörben participatív demokráciáról, demokráciáról beszélni, hát kisé, enyhén szólva nevetséges. Azt mondani, hogy mi mindig is ö, odafigyeltünk arra, hogy az embereket ö, mi értekli, ez valahol már pofátlanság. Az európai polgári kezdeményezés helyzete ma egy olyan jogi folyamatba illeszthető be, amelyet megpróbálnak most fragmentálni. Ugyanis a Juncker Bizottság célja az az, hogy kb. 20 éves projekt valósuljon meg. Egyre több európai parlamenti képviselő ugyanakkor szeretne minél többet a saját választókörzetében dolgozni. Nos, hát ebben a légkörben azért itt visszalépésről beszélhetünk mind európai, mind nemzeti szinten. Ez általános probléma Európában, az, hogy a végrehajtó hatalom és a jogalkotói hatalom mennyire szétváltak egymástól, már pedig ugye itt a másodikhoz tartozna az európai polgári kezdeményezés is. Az igazi probléma ma az Európai Unió részéről az a döntéshozatali eljárás, ami nagyon nagy válságokkal küzd, és a nemzeti szuverenitás is hasonlóképpen. Gyorsan kellene tehát lépni. Éppen ezért az Európai Polgári Kezdeményezés, EPK reformjával inkább informális szinten kellene foglalkozni, mert azt gondolom, hogy túl sok már így is a jogszabály, és sőt, pont ez volt a probléma eddig is, és erre nagyon sokan utaltak is már azok közül, akik megpróbáltak európai polgári kezdeményezés lehetőségével élni. Itt pont a bürokratikus és jogszabályi teher az, ami a legnagyobb probléma. Inkább a legitimitást kellene erősíteni, és ugyanakkor a legitimitást a különböző európai intézmények és a nemzeti intézmények között feszülő ellentétek szintjén is megfogalmazhatjuk, de nem erre kellene kihangsúlyozni vagy kihegyezni az egész kérdést. Az Európai Bizottság most megpróbál jogalkotási szempontból konvergálni, a tanács és az Európai Parlamentet is már arról tájékoztatta, hogy mostantól kezdve nagyon szoros együttműködésben szeretne dolgozni a többi intézménnyel. Nos, hát ezen három intézmény közötti megállapodás, tehát Európai Tanács, Európai Bizottság és Európai Parlament, nos, hát ebben a mostani helyzetben nem lenne esetleg egy jó ötlet az, hogy hogyan is megvizsgálják ezek az intézmények azt, hogy melyek azok a kezdeményezések, amelyek sikeresek voltak, és melyek azok, amelyek nem voltak azok. Jogi szempontból az európai ö, polgári kezdeményezés egyik legnagyobb ö, problémája volt az a kezdeményezés, amely az euróatlanti megállapodással lett volna ellentétes. Nos, hát ezt visszautasították. Ami a legitimitást illeti, kicsit szélesebb értelemben fogalmazva, mindezt be lehet építeni a preambulum bekezdésekbe, vagy pedig lehet egy intézményközi megállapodást kötni arról, hogy hogyan lehetne a az európai politikai pártok, illetve az európai szakszervezetek, illetve az egyetemek bevonásával egy platformot létrehozni. Tehát támaszkodjunk a szakszervezetekre, nagyon is úgy néz ki a ö, honlapot olvasgatva, hogy ez egy kedves kis ö, beszélgetés ö, helyszíne lehet, de hát itt konkrét poli, mély politikai elemzésekre van szükség. Ráadásul az európai helyzet most nagyon gyorsan kell tenni valamit. Én úgy gondolom, hogy van itt néhány hónapja három olyan európai vezető, akiről sokat beszélünk, Matteo Renzi, Ciprász és Menal Evrász. Ezek azok az európai vezetők, akik gyorsan szeretnének lépni és tenni valamit. Éppen ezért az, hogy még tovább nyújtsuk a aláírásgyűjtés időszakát, mm, és így tovább. Ez mind-mind politikai szempontból nagyon káros lesz, rombolni fogja az egész kezdeményezést. Fontos lenne ugyanakkor az, hogy ne csak kezdeményezésekről beszélünk, jönk, hanem konkrétumokról. Ez sokkal érdekesebb, hatékonyabb lenne. Lehet, hogy egyszerűbb, vagy sőt, inkább nehezebb lenne az Európai Bizottságnak az, hogy visszautasítson egy kezdeményezést, hogyha ez mondjuk egy fehérkönyv jelleggel, egy konkrét jogszabályjavaslat tervezettel együtt érkezne be hozzá. Ez már pedig nagyon is elképzelhető, és ezt meg tudnák szervezni az állampolgári szervezetek is. Tehát gyorsan kellene dönteni, és a másik az, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség talán nem túlzás, nem lenne túlzás lenne az, hogyha évente egyszer az európai csúcs során a napirenden szerepelnének az európai um, polgári kezdeményezések, amelyek abban az évben megjelentek, és így legalább a magas beosztású államfők, kormányfők is legalább egyszer lássák azt, hogy az emberek mivel is foglalkoznak. Ez lehet, hogy nem túl sok, de mégis egyfajta politikai vizibilitást adna ezeknek a kezdeményezéseknek. És aztán végül, és itt a jogi keretekből ki is szállok, úgy gondolom, hogy a probléma az egész polgári kezdeményezéssel az az, hogy önöknek kellene ezt tovább mozdítania, de tulajdonképpen maga az egész kezdeményezés természetéből adódóan felte, felvet kérdéseket. Most itt miről van szó? Egy részvételi demokrácia eszközön, eszközről, vagy inkább egy olyan eszközről, amely arra hivatott, hogy az európai polgárok kicsit ki tudják emelni a, e, engedni a gőzt, hogy petíció jellege van, és ezzel be is fejezném minél többet adunk, minél, minél több lehetőséget adunk az emberek kezébe, annyi, a, annál kevésbé um, élnek azzal, ugyanakkor erodálódik a választói bázis. Köszönjük szépen. Dr. Thomas. Molnár Tamásnak szeretném megadni a szót. A gyunktus a Budapesti Korvinusz Egyetemen. Parancsolja. Thanks very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szót és a lehetőséget, hagyom és uraim, kedves részvők, kedves kollégák, először is szeretnék őszintén köszönetet mondani a szervezőknek, hogy meghívtak erre az eseményre. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Érdekes módon 13 évvel már voltam gyakornok itt az Európai Parlamentben. Jó, hogy újra itt lehetek, már kicsit más minőségben. A hozzászólásom címe ahogy láthatják a kivetítőn. Az Európai Polgári Kezdeményezés egy vitatott jogi politikai eszköz, és hogyan tovább. Rögtön az elején az alapkérdéssel kezdeném, hogyha tudnának lapozni. Igen. Az Európai Polgári Kezdeményezés nagyon fontos, nagy fontossággal bír a szerződések rendszerében, hiszen az uniós polgárok részvétele az döntéshozatalban egy fontos alkotmányos elv, amely a célok és a, az Európai Unió célja és alapértékei között megjelenik. Hogyha meg akarják ezt keresni a, a szerződésben, akkor az 1-es, 2-es, 3-as cikkben is szerepel ez. A demokratikus elvekről szóló rendelkezések pedig a 8 per 3-as cikkben található meg az EUS-ben tesz tehát a kiindulási pont az európai állampolgári kezdeményezéshez. Tehát az EU alkotmányos keretében nagyon fontos helyet foglalnak el ezek az elvek. Annak ellenére, hogy ez a kezdeményezés ennyire fontos, igazából nem használtak még ki a benne rejlő lehetőségeket, legalábbis az első három év során. 2012. április 1 óta. Pár számmal folytatnám. Hogyha jól számoltam, akkor 51 darab ilyen polgári kezdeményezés érkezett eddig be. 31-et fogadtak ezekből be, ami azt jelenti, hogy 20-at a kezdeményezések 40%-át elutasították. És ebből a 31 befogadottból csak kettő járt sikerrel. Két Európai Bizottsági közlemény szól arról, hogy milyen falap, hogyan követik ezeket, de egyetlen, egyik esetben sem követte ezt jogalkotási kezdeményezés. Ezt az előttem szólók egyébként már hangsúlyozták. Lássuk a következő részét a kérdésnek. Milyen alkotmányos következményei vannak ennek? Arról beszéltünk, hogy a részvételi demokrácia fontos eszköze az állampolgári kezdeményezés. A meglévő eszközöket kiegészíti további állampolgári részvételt tesz lehetővé. Ugyanakkor a gyakorlatban jó néhány bizonytalanság övezi ezt túlságosan sok a bürokratikus formalitás, ahogy azt már többen hangsúlyozták előttem. Itt látom én igazából a, a problémát, ez ugyanis ellentmond a polgári kezdeményezésről szóló rendeletnek, amelynek a preambuluma azt mondja, hogy világos, egyszerű és felhasználóbarát eljárásrendre van szükség. Az Európai Bizottság is hát félváról veszi ezt a kérdést igazából, ez is komoly akadályt jelent. Mi a dilemma, amivel szemben állunk? Az, hogyha tovább folytatik ez a tendencia, akkor a nemes cél, azaz a részvételi demokrácia nehezen válik elérhetővé, hogyan fogjuk így közelebb hozni az Európai Unióhoz a polgárokat és a polgárokhoz az Európai Uniót? Hogyan tudjuk nagyobb mértékben bevonni az európai polgárokat a döntéshozatalba? Lehet, hogy éppen visszafelesül el az egész. A másik alkotmányos implikációja mindennek, hogy a polgári kezdeményezés jelentős hatással lehet a Lisszaboni szerződést követő közösségi módszerre, magára a döntéshozatalra, hiszen a polgári kezdeményezés kérem ismét lapozzunk. Tehát ennek a kezdeményezésnek az az alap célja, hogy egy jogalkotási kezdeményezés szülessen. Ez egy, ez egy e, igazi jogi eszközben kell, hogy kicsúcsosodjon. A vonatkozó e, alapszerződési rendelkezés ezt mondja, hogy az Európai Bizottság benyújt egy olyan jogszabálytervezetet, amely az adott hibára vonatkozik. Ugyanakkor vannak, akik azt mondják, hogy ez alapvetően csak arra való ez az eszköz, hogy felvehethessenek őket érintő kérdéseket, őket aggasztó kérdéseket. Szerintem ez nem egy soft law, nem egy puha, vagy politikai puha törvényi, vagy politikai eszköz, nem, szerintem ez nagyon kemény jogi eszköz kellene, hogy legyen az én értelmezésében. A Lisszaboni szerződés előtt az Európai Bizottság közleményei a közösségi módszer reformjára hívták fel, szükségeségnek a, hívták fel a figyelmet, a demokratikus legitimáció megerősítésére, hogy szükség van egy olyan eszközre, amely bevonja az embereket a döntéshozatalba, ezzel növelve a demokratikus legitimációt. Hogyha ezt a input és output közötti dichotómiát vesszük, akkor látjuk, hogy az output legitimációban sikeres az Európai Unió. Ugyanakkor a közösségi módszer input oldalán van még bőven javítani való, például az állampolgári kezdeményezés segítségével. Feltehetjük tehát a kérdést, hogy ez a narratíva igazából az oka annak, hogy az Európai Bizottság ennyire félti a kezdeményezési jogát, a, illetve a kezdeményezési jogra vonatkozó monopóliumát, ezért nem veszik igazán komolyan ezt a kérdést. Lássuk jogi szempontból, hogyan lehet innen tovább lépni. Szerintem az állampolgári kezdeményezés egy igazi, valódi, működő eh, eszköze kell, hogy legyen annak, hogy az európai polgárokat befogadjuk, bevonjuk az európai döntéshozatalba, triász politika. Tehát nem csak az intézmények, eh, az Európai Bizottság eh, a határozatban az Európai Unió napirendjét, hanem az állampolgárok is. Ehhez arra van szükség, hogy új témákat is nyithassanak, amelyek a szerződések alá esnek, de amelyekkel még nem foglalkoztak eddig az uniós jogalkotók. Ezeket az új témákat pedig az uniós szakpolitikákba és jogszabályokba be kell építeni, tehát a megfelelő uniós jogalapot kell megtalálni. Jogilag precíz és rövid javaslatokra van szükség. Azt hiszem, hogy igen komoly jogi segítségre szorulnának az állampolgári kezdeményezések végviteléhez a kezdeményezők. Feltehetjük persze a kérdést, hogy a vonatkozó rendelet negyedik cikkének második a e, bekezdésének BAA albekezdésében mennyire kompatibilis az Európai Unió működéséről szó, e, szóló szerződés 11 per 4-es cikkére vel. Ratione materia eh, az uniós szerződések alá esik valami, akkor minden rendben van, de a rendelet azt mondja, hogy egy ilyen állampolgári kezdeményezés manifest módon nem eshet az Európai Bizottság hatáskörén kívül. Tehát már pedig a szerződések eh, által lefedett témák, ratione materia eltér az Európai Bizottság hatáskörétől. Amikor egy új témáról van szó tehát, akkor az európai állampolgári kezdeményezést úgy vehetjük, mint amelyik az, az EUMS 265-ös cikkét kiegészíti, illetve a 352-es cikket. Az egyik arról szól az első, hogy az Európai Bíróság elé lehet tenni az intézményeket, hogyha nem lépnek fel, a másik pedig a rugalmassági záradék eh, egyhangúsággal. Eh, egy példát eh, hozva erre, csak intézmények kezdeményezhetnek egy bíróság eljárást, vagy a tanács dönthet egyhangúan ilyen intézkedésekről az európai állampolgári kezdeményezés egy alulról fölfelé működő módja ennek, és éppen el, innen fakad a demokratikus legitimációja. Zárásképpen tehát. Ha lapoznánk ismét, igen, három éve lépett életbe a vonatkozó rendelet. Válaszúthoz érkeztünk egy új demokratikus fejezetet nyitunk az Európai Unió döntéshozatalának történetében, és ez az eszköz valóban egy, egy komoly eszköz lesz, vagy egy szimbolikus nyilatkozat majd arra, egy demokratikus illúzió, egy, egy, egy üres váz marad-e. Egy dolog biztos, az Európai Bizottságon múlik az egész sikere. Az őszinte együttműködés kötelessége az uniós célok elérése e, érdekében az Európai Bizottságra is vonatkozik, és végezetül az Európai Bíróságnak is lett beleszólása, e, hiszen az Európai Bíróság most is tárgyal ilyen e, ügyeket, a döntéseket még várjuk. Alapvetően optimista vagyok, de azt hiszem, hogy mi nagyon sokat tenni valunk ezen a téren. Thank you, Dr. Molnar. And... Köszönjük eh, Molnár Tamásnak. Luxemburgba eh, utazunk. Eh, Filip kap, kap szót. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban három gondolatmenetet fogok kifejteni. Az első. A demokrácia Európai Unió szintű megvizsgálása lenne az egyik legfontosabb ennek a munkának, ugyanis itt 29 különböző ö, demokráciával van dolgunk. Második gondolat, az európai polgári kezdeményezést csak akkor érthetjük meg, hogyha a demokrácia és a legitimitás kérdését, kérdését uniós szinten és tagállami szinten egyaránt megvizsgáljuk és aztán nagyon kritikusan próbálom megvizsgálni magát az európai polgári kezdeményezést, és néhány perspektívát kívánok felvázolni. Akkor, amikor a demokráciát megvizsgáljuk az Európai Uniában és hogy Unióban is, hogy milyen különböző koncepciók vannak ezzel kapcsolatban, akkor azt láthatjuk, hogy ezek egymással ellentétesek, konkurálnak, de ugyanakkor ki is egészítik egymást. hat nagy koncepció, vagy öt nagy koncepció ö, alakul ki. A normatív, eljárásjogú, ö, valamint a népjog, vagy a néphatalomra alapozott demokrácia, illetve az elitista ö, demokrácia, illetve a gazdasági demokrácia, ezek az öt ö, tengely, azt hiszem, hogy nagyon nagy konfúzió alakult ki a participatív, illetve a deliberatív demokrácia között, és most a részvételi, tehát a participatív demokráciára szeretnék kitérni. Ezzel kapcsolatban három elemet szoktunk általában figyelmen kívül hagyni. Először is definíciójából adóan ez egyfajta mm, polgári moralista, moralizmussal megtöltött gondolat. Második gondolat, a részvételi demokrácia az együttműködés alapján fogalmazható meg, ragadható meg a jogalkotás területén, már pedig itt nagyon messze vagyunk a polgári kezdeményezéstől. És a harmadik gondolat a közös felelősség, és hát itt erről sem beszélhetünk a polgári kezdeményezések tekintetében. Nos, akkor, amikor a különböző demokrácia koncepciókat megvizsgáltuk, akkor rá fogok térni a második gondolatomra az Európai Unióban és az Európai Uniós tagállamokban a demokrácia újra definiálására gondolok. Körülbelül 30 éve nem az Euróbarométert alkalmaztam, hanem a European Values Study-t, azt látjuk, hogy az unió legitimitása állandóan csökken az összes demokráciában, ami pedig arra ö, mutat rá, hogy ö, meg kell vizsgáljuk, milyen eszközöket alkalmazni. És aztán vannak itt még más gondolatok, vagy más elemek is. Láthatjuk azt, hogy más vizsgálatok során, például a Firenzei ö, Európai Intézet, ö, vizsgálataiból az derül ki, hogy az emberek az átláthatóságot szeretnék látni a döntéshozatali mechanizmusban, és ugyanakkor a részvételen alapuló demokrácia eszközeit szeretnék erőteljesebben látni a jogeszközök között. A bizalom valóban nagyon megkopott Európában az intézmények iránt, és a politikai pártokban való részvétel is. Ugyanakkor Németországban több mint 65%-a az embereknek szerette volna, hogyha régiós, állami és Európai Uniós szinten is látott volna több részvételi demokrácián alapuló kezdeményezést. Most pedig vizsgáljuk meg a harmadik kérdést, hogy hogyan néz ki konkrétan az európai polgári kezdeményezés. Tízes cikk, itt megvizsgáltam a szerződést és a rendeletet. Nos, hát itt három alapelvet találtam. Az Európai Unió működése a reprezentatív demokrácián alapszik, tehát jogunk van ahhoz, hogy részt vegyünk a működésében, de ugyanakkor az európai politikai pártokon keresztül is részt vehetünk ebben a munkában. A 11-es cikk azt mondja ki, hogy hogyan is vesz részt a párbeszédben az európai civil társadalom az átláthatóság elve alapján, illetve a részvételen alapuló demokrácia alapelvei alapján. Itt nem csak az állampolgárok, hanem a mm, különböző szervezeteknek is elismertséget ad a szerződés. És aztán most megvizsgálhatjuk azt, hogy hogyan néz ki konkrétan jelenleg a rendelet. Itt a központiság kérdése vizsgálandó meg, az Európai Bizottság központiságára gondolok. Tehát itt az Európai Bizottság tulajdonképpen a veleje ennek a rendeletnek. Úgy gondoljuk, hogy az emberek majd megszervezik magukat, anélkül, hogy különböző szakmai szervezetek próbálnák meg magukra vállalni ezeket a gondolatokat. Nem erről van szó. A állampolgárok a szakszervezeteken, különböző civil szervezeteken keresztül fogják megszervezni magukat. Nem a politikai pártokról van itt szó, hanem ezekről a szervezetekről, amelyek magukra tudják vállalni az európai polgári kezdeményezéseket. Aztán itt van ugye a szubszidiaritás elve, az aláírásgyűjtés kapcsán, és így tovább, és az Európai Bizottság a rendeletben jogi konklúziókra is jut, de politikai konklúziókra is. Tehát itt azt látjuk, hogy itt egy politikai kérdésről van szó, amelyről majd beszélnek, és aztán vagy elfogadják, vagy ö, elutasítják, és aztán itt vannak a pénzügyi kérdések is, ezt még tovább kell majd mélyíteni az elmúl, a következő időszak során. Menjünk tovább, vannak itt még más szlájdok is. Térjünk rá arra, hogy mik mindennek a korlátai. Az első nagy korláta az az, hogy a civil társadalmat emberek alkotnák. Nem emberek, hanem szervezetek alkotják a civil társadalmat, ezért Fontos azt végig gondolni, hogy az NGO-kat, az európai politikai pártokat és a szakszervezeteket és más szervezeteket hogyan lehet jobban bevonni ebbe az egész folyamatba. A javaslatok nem szólhatnak az unió értékei ellen. Ez rendben van így, csak mégiscsak túlságosan ködös, nem elég konkrét ez a megfogalmazás mert azért ugye az Európai Unió fő működési területe a belső piac kiépítése. És nézzük meg, hogy milyen perspektívák is mutatkoznak a jövőre nézve. nemzeti vagy regionális parlamentekről beszélhetünk ebben az értelemben. Jó lenne elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne olyan listákat felállítani, amelyek azokról a kezdeményezésekről szólnak, amelyeket benyújtottak a polgári kezdeményezések nevében az emberek. Ezen kívül nagyon is jó lenne az, hogyha az Európai Parlament mindennek a közepén lenne, technikai és jogi értelemben egyaránt. Ennek a folyamatnak a szívében lenne, ezzel ugyanis a legitimitást is növelni lehetne. Harmadik gondolat, a polgári kezdeményezés a részvételen alapuló demokrácia egyik kötelező jellegű eszközövé kellene, hogy váljon. Ezt konkrét jogalkotási javaslat tervezeten keresztül lehetne megtenni, mert különben nagyon hamar devalválódni fog az emberek szemében ez az eszköz. És aztán fontos a reklámozás is. A nemzeti parlamentek, illetve regionális parlamentek tevékenységéhez szorosabban hozzá lehetne fűzni a európai polgári kezdeményezést, és megakadályozni ezzel azt, hogy megkettőződjenek erőfeszítések. És aztán végül az európai pártok, politikai pártok kötelezni lehetne arra, hogy legalább egy kezdeményezést támogassanak, és ezzel mobilizálni lehetne az embereket is. És végül különböző érdekcsoportok, illetve mm, szakszervezetek bevonása a folyamatban. Ez ugyanis a lényege, a politikai mediáció, de nem szabad, hogy ugyanakkor ellentmondásba kerüljünk más jogi eszközökkel. Köszönöm szépen. Thank you uh, very much. Uh, Köszönöm szépen. Körülbelül 15-20 perc áll rendelkezésünkre, attól függően, hogy hányan kérnek majd szót önök közül. Türelmüket kérem, addig, amíg felírjuk a nevüket. Ha jól látom, legalább 10 kérnek szót, tehát fejenként két perc, és utána még a professzoroknak is szót kell adnunk, hogy válaszolhassanak. Ki volt az első? Mr. Mr. Shopfin. Wierdowski úr az első. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. E, e, żałuję, że e, w tej pierwszej części naszej debaty... Nagyon sajnálom azt, hogy ennek a vitának az első felében a One of Us-tól nem volt itt senki. Ugyanis ez a legnagyobb polgári kezdeményezés, akár földrajzi értelemben, akár aláírások számát tekintve, ugyanis itt 20 országból írták alá polgárok ezt a kezdeményezést. Tehát jó lett volna, hogyha itt lettek volna a One of Us részéről is. Ami a dolog lényegét illeti, a következő lenne a legfontosabb kérdés az Európai Bizottság önkényesen visszautasíthat e polgári kezdeményezéseket, amelyek úgy egyébként minden formális követelménynek megfelelnek, és ráadásul hatalmas támogatottságuk van, miután ugye a küszöb, az, állam, az aláírások a küszöbe igen magas. Timmermans úr politikai párbeszédről és nyitásról beszél, de azért itt az alapkérdés, amit meg kell vizsgálnunk, a következő. Lesz-e valamiféle korláta az Európai Bizottság önkényeskedésének, vagy pedig folytatni tudja ugyanezt a munkát, ahogyan azt eddig is tette, önkényesen dönthet arról, hogy a kezdeményezéseket támogatja vagy visszautasítja. A One of Us esetében nagyon egyértelműen látszik az, hogy milyen kockázatok is rejlenek ebben. Az, hogy tulajdonképpen az emberek jogait teljesen kiüresítik, és egyfajta fikcióvá teszik. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság javaslata, amelyről Timmermans úr beszélt, az új javaslat valamilyen új konkrétumokat is tartalmazni fog, és ezzel kevésbé lesz önkényes az Európai Bizottság. Én úgy gondolom, hogy csak különleges esetekben utasíthatna vissza az Európai Bizottság javaslatokat. Van itt aztán egy másik kérdés is, amelyre a professzorok is kitértek. Az Európai Parlament szerepére gondolok ebben a folyamatban. Elhangzott az is, hogy az európai kezdeményezések nem konkrét jogszabályi javaslatokra vonatkoznak, mint ahogyan például Franciaországban ez így van, mert 2008 óta egy olyan reform jelent meg, amely óta az állampolgárok is tehetnek konkrét jogszabálytervezett javaslatokat. Tehát itt ez ahhoz is kapcsolódik, amit az előbb mondtam az Európai Bizottság önkényes viselkedésével kapcsolatban. Már csak ezért sem szabadna, hogy a bizottság így járjon el, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a professzor úr által elmondottak a bizottság önkényes viselkedése ellenében hatnak. Köszönöm. Bízok benne, hogy megérti, két percnél többet nem adhatok. Jolajnen két perc. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Három kezdeményezést támogattam, az egyik sikeres volt. A vízhez való jog, az e- ökoszájd az nem volt, és a harmadik sem annyira. Ebből is láthatjuk azt, hogy milyen akadályokkal, deficitekkel rendelkezik ez az eszköz. Mindazonáltal egyetértünk abban, hogy rendkívül fontos, az állampolgárok Európája, valamint a részvételi demokrácia szempontjából ez. Erre nagyon nagy szükségünk van, hiszen az állampolgároktól, az emberek olyan távolinak tűnik az unió. Három felszólalást hallottam, nagyon érdekesek voltak, való igaz, a polgári kezdeményezés hatáját kell kibővíteni és a légjogosultságán erősíteni. Ezért támogatom azt, ami elhangzott. A kezdeményezés nem szabad, hogy csak a bizottság hatásköreire összpontosítson, hiszen azokra a hatáskörökre, amelyeket az európai szerződések biztosítanak. Van egy másik szereplőnk, az Európai Tanács az Európai Tanács önállóan jár el. A tanács is megalkothat törvényeket, tehát itt nem csak a bizottság hatásköreiről van szó. Nagyon sok olyan témánk van, amely eh, esetében meg kell nyitni az utat az állampolgárok előtt. Szoran professzor beszélt a létjogosultság eh, erősítéséről. Szilvia Kaufmann volt a rendelet jelentéstevőjének, és akkoriban a tanácssal csak úgy tudtunk megegyezni, ha a kezdeményezésről azt mondtuk, hogy majd a bizottság felé kell, hogy forduljon. De a parlament egy közvetlen jogalkotói kezdeményezési joggal rendelkezik, ezt kiharcoltuk magunknak tíz évvel ezelőtt. A polgári kezdeményezés ne csak a bizottság felé forduljon, forduljon ez a parlament, és esetleg talán a tanács felé is, hiszen a tanács is jogalkotó szerv. Így teljes mértékben ki kell használnunk a potenciált, ki kell aknáznunk ezt. Nagyszerű ez a mai rendezvény. Szilvia és Danuta látta az egész folyamatot a konventen, afkon keresztül, most a gyakorlati megvalósításig. Bocsak, úr, két perc. Beszélni. Elnök asszony, Gratulálok ehhez a mai kezdeményezéshez. A legszebb érzés számomra az, mint európai parlamenti képviselő számára, hogy ebben a teremben óriási energiákat érzek arra, hogy ezt a kiváló kezdeményezést jobbá tegyük. És itt van felelőssége az Európai Parlamentnek, hiszen mi egy dokumentumot készítünk elő az októberi plenáris ülésre, és abban a dokumentumban javaslatot is kell tennünk arra, hogy hogyan tudjuk feljavítani a rendszert. Én ennek a dokumentumnak a petíciós bizottságban az Európai Néppárt részéről a társjelentés tevője vagyok. Úgy látom a mostani vita alapján, hogy három olyan terület van, amit komolyan át kell gondolnunk és javítanunk kell. Az első a jogi klíma, amiről a szakértők beszéltek. Tisztább jogi klíma kell, tisztább rendszer kell a másik a mechanizmusok följavítása, a bürokrácia szintjének csökkentése. Arról is sokan beszéltek, hogy a jelenlegi rendszerben túl bürokratikus, túl bonyolult a rendszer. És a harmadik, mondjuk ki, olyan döntéshozatali pontot kell belevinnünk a rendszerbe, ami nem hagyja meg egyedülálló helyzetben az Európai Bizottságot nem jó, hogyha a fő döntéshozó egyedül az Európai Bizottság. Vagy más döntéshozó főszervet kell létrehoznunk, vagy pedig mellé kell egy társ döntéshozó, létrehozó szervet létrehoznunk. Azt hiszem az ombudsman képviselője tett egy ilyen sejtést, egy ilyen javaslatot. Úgy gondolom, hogy ez az a három pont, amivel ezt az egész rendszert följavíthatjuk. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Thank you. Sylvie Kaufmann. Sylvie Kaufmann. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra is nagyon fontos a mai nap. Örülök annak, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy ilyen sok szakértőt kérdezzünk meg, és üdvözöljünk a kezdeményezés kapcsán. Nagyon örülök annak, hogy a rendeletben szerepel ez a három éves határidő. Így lehetőségünk van arra, hogy az első tapasztalatok alapján megvizsgáljuk, hogy a polgári kezdeményezés milyen fogadtatásra lelt az állampolgárok között, politikai szempontból hogy néz ki, hogy működik-e. Most na, ma nagyon sok tapasztalatról hallottunk, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Én úgy érzem, hogy továbbra is a kísérleti szakaszban vagyunk még. A polgári kezdeményezés világszerte egyedileg számít. Mi vezettük be, és most három év után meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan vált be. Köszönöm szépen. Nagyon sok kezdeményezés, javaslatot hallottunk, hallhattuk, hogy mit tehetünk a titkárságot arra kérném, hogy a meghallgatás eredményeiről készítsen összefoglalót, hiszen ez nagyon sok színű lesz majd. Vállaltuk a felelősségünket ebben a témában, és még megemlíteném, hogy az, amit Timmermans alelnök elmondott, pozitív hatással volt rám. Örülök annak, hogy a bizottság nyilvánvalóan nagyon nagy komolysággal teszi közzé ezt a jelentését. A parlament pedig megkapja lehetőséget arra, hogy döntsön arról, hogy a polgári kezdeményezést eszközként hogyan viszi tovább. Én számomra csak egy eredmény jöhet szóba. A cél az, hogy a rendeletet átdolgozzák, hogy pontosan megvizsgálják, hogy a rendelet, ez az eszköz hogyan lehetne könnyebben alkalmazható az állampolgárok számára. Lenne egy kérésem is a célral kapcsolatban. Szükségünk van a tanácsra és a tagállamokra is. Nagyon nagy a bürokrácia. Itt a különböző listákra gondolok, az aláírásgyűjtésre, stb. Akkoriban a tanácsal tárgyaltunk, és ezért alakult ez így. Szükségünk van a tagállamokra, az illetékes szervekre, korán fel kell venük velük a kapcsolatot annak érdekében, hogy módosíthassuk az erről szóló rendeletet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy természetesen a tanács is itt van, képviselteti ma magát, hogy meghallgasson bennünket. Nagyon hálás vagyok, hogy meghallgatnak bennünket. Söplin György, két perc. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök úr. Volt egy nagyon szorgan úr hozzászólásomban valami nagyon érdekes, amit mondott, a legitimációk összecsapása. Clash of legitimacies. Van egy hierarchiája a legitimációknak? Hogyha ez a megközelítése, akkor ez mindenképpen ennek a jelentésnek és megalkotásnak a kimenetelét is befolyásolja majd másodszorban. Csáki Pál, amit mondott, igaza van, nagyon örülök annak, hogy val, valóban örülök annak, hogy ő is így képzeli el, ilyen, ebből kell kiindulnunk. Köszönöm mindenkinek, aki bármit mondott, ez nagyon megsegíti a munkánkat. Köszönjük, Richard Corbett következik. Köszönöm. Mindig is szkeptikus voltam ez az állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatban, meg is mondom miért. Hogyha valami jó ötletnek tűnik, miért kell hozzá egy millió bizonyított aláírás ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon vele. Miért ne lehetne egy sokkal kisebb csoportnak jó ötlete? És hogyha valami annyira fontos vagy érdekes, hogy egy millió ember aláírásával támogatja ezt, akkor nyilván a közvélemény jelentős támogatásáról beszélünk. Ha ez így van, akkor már nyilván a politikusok egyébként is foglalkoznak vele. Előfordulhat az, hogy egyetlen egy civil szervezet, politikai párt, európai parlamenti képviselő sem tűzte még zászlajára ugyanezt a témát. Igazából akadályokat görgetünk egy fontos ügy elé. Mi van akkor, hogyha valaki 990 ezer aláírást gyűjt és mégis mindenkinek tetszik az ötlet, az Európai Bizottság is azt gondolja, hogy jó ötlet. Azt fogja az Európai Bizottság mondani, hogy ú, hát sajnálom, nem csinálhatunk, nem tehetünk semmit, mert hiányzik még tízezer aláírás. Hát persze, hogy nem, nem így van. Éppen ezért szerintem sokkal, de sokkal egyszerűbbé kellene tenni ezt az egészet. Jó, a szerződésbe belevettük, a szerződést nem lehet megváltoztatni, akkor javítsunk rajta. Talán első lépésként kérhetnénk az Európai Bizottságot nem lehet, hogy az Európai Bizottság azt mondaná, hogy amely körülbelül egy millió aláírás elnyert. Most miért van szükség erre az egész bürokratikus herce hurcára? Még egyszer mondom, ha 800 ezer vagy 900 ezer aláírást gyűjtöttek egy ügyben, akkor szerintem már akkor is megéri foglalkozni ezzel anélkül, hogy az összes forma nyomtatvány, meg ellenőrzés, meg személyi szám ellenőrzés, vegyük nagy vonalúan ezeket a számokat, hát ha többé, kevésbé megvan az az aláírás, hogy sok aláírás van egy ügyben, akkor szerintem már azzal is foglalkoznia kellene az Európai Bizottságnak. Arról nincs garancia arra, hogyha valamit sokan támogatnak, akkor az jó ügy, vagy jó gondolat. Tehát láthatjuk, hogy a mm, világ legnagyobb parlamentje is igen buta dolgokat is elfogadnak. Tehát a kettő között nincs összefüggés. Köszönöm, elnök asszony. A célunk az, hogy az állampolgári kezdeményezés egy jobb, átláthatóbb eszközé váljon. Három konkrétumot mondanék, amely nem újdonságok, de hát talán mégis érdemes őket elmondani. Ez az támpolgári kezdeményezés. Ehhez kell, hogy megfelelő támogatás járuljon. A kampány munkában, illetve a jogi szakvéleménnyel is segítenünk kell a kezdeményezőket. Vannak komoly kockázatok is ezzel kapcsolatban, éppen ezért szükséges egy egy európai, tehát országokon felüli szervezetet kell, egy olyan úgynevezett állampolgári bizottságot létrehozni, ez nem könnyű. Az adatokkal kapcsolatban egyszerűsített, standardizált formátumra van szükség minden tagállamban, és a személyi szám megadásának az elvárását szerintem el kell törölni, ezt még 18 tagállam megköveteli. Az állampolgári kezdeményezések esetében elég, hogyha mindenki a nevét, lakcímét és az állampolgárságát megadja. Ez bőven elég kell, hogy legyen. Köszönöm a három szakértőnket. Kérdezem, tudnak-e reagálni? Talán most fordított mert elsőként Poirier úr, Luxemburg nevében. Luxemburg nincs itt, közel, én azt hiszem, hogy nagyon konstruktív javaslatokat hallhattunk. Miután nincsen túl sok időm, ezért itt be is fejezem. Dr. Molnar? Thanks very much, Madam Chair. I was listening. Köszönöm, elnök asszony. Érdeklődve hallgattam az ilyen a hozzászólásokat. A konkrét javaslatok jelentős részével egyet tudok érteni, de mivel nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre. Én inkább bilaterálisan, személyesen beszélném meg ezt a képviselőkkel. Ezért, mivel a rendelkezés álló időben bővebben nem tudom kifejteni véleményem, inkább ezt most megtenni. Tehát konkrét kérdések merültek fel, ezért konkrét válaszokat várunk. Igen. A elmúlt Két hét megmutatta, hogy legi, legitimitás problémája áll fel Európában, gondolok itt a görög kérdésre. A Lisszaboni szerződése kapcsolatban az volt a legérdekesebb, hogy, hogy mennyire felapróztuk a hatásköröket. Egy kicsit adtunk az állampolgárok kezébe, egy kicsit a nemzeti parlamentek kezébe, miközben az intézményközi brüsszeli felálláson nem módosítottunk igazán tehát ez komoly nehézségeket jelent. Ami a rendelet módosítását illeti, fontos, hogy a legitimáció kérdését végig gondoljuk, a nemzeti parlamentek állandóan az az érzésük a nemzeti parlamenteknek, hogy megpróbálja Brüsszel kikerülni a, nemzeti szintet, a nemzeti intézményeket, a tagállami szintet megkerülve próbál eljárni. Ugyanez igaz az állampolgári, állampolgári kezdeményezés kapcsán is. A tanácsbizottság parlament hármasának dominanciáról beszélünk, itt a legitimáció problémám. Amikor például a civil szervezetek azt mondják, hogy a TTIP tárgyalásokat állítsuk le, és aztán semmi nem történik, akkor láthatjuk, hogy akkor még sem működnek a dolgok a tanács, bizottság, parlament meg kell, hogy találja a jogi eszközöket arra, hogy az állampolgárok valós igényeinek és aggodalmainak valamilyen választ találjanak. Az első panel végéhez értünk, de azért végzetül még egy dolgot elmondanék. Nem csak az Európai Bizottság vizsgálja az Európai Állampolgár kezdeményezéssel foglalkozó rendelet átdolgozásának a lehetőségét, hogy valóban hogyan lehetne a célt jobban elérni a politikai legitimáció érdekében. Az Európai Parlament két szakbizottsága, mi két szakbizottságunk is készít egy jelentést, azért nagyon fontos számunkra, hogy a, hogy a tudós meghívottak elmondják a véleményüket új gondolatokat, új távlatokat nyithat az önök által elmondott gondolatok. Ezért köszönöm, hogy eljöttek közénk. Megkaptuk, vagy megkapjuk majd, remélhetőleg, akik még nem tették meg, nem küldték el a, a prezentációkat, hogyha ezt még nem tették meg, kérem, megküldjék el a titkárságnak, hogy akik nem voltak itt, azok is kis beolvashassák. Most pedig Szeciának adom meg a szót a második panel megnyitására. Köszönöm, Danuta! Biztosítatom önöket, hogy ez a mai nap is olyan, amikor nagyon jó választott képviselőnek lenni, hiszen a legfontosabb elemével foglalkozunk az európai demokráciának, az európai állampolgárok részvétel a döntéshozatalban, hogyan lehet ennek a hatáját kideríteni. Ilyenkor tényleg az ember számára öröm és megtiszteltetés, hogy választott képviselő lehet. Az első panel a jogi szempontokkal foglalkozott, most tovább lépünk. A második panel megbeszélés során a technikai részletekre fogunk áttérni. három meghívott előadónk lesz. Elsőként Carsten Berg, aki az ECI eh, e Campaign eh, általános koordinátora, Francisco Polo, aki Spanyolországban a, a Nemzetközi Petíciós Platform eh, vezetője, a Change.org-ról beszélünk, harmadsorban pedig dr. Susana del Rio Villar, aki Upgrading Europe e uniós projekt vezetője. Micsoda cím? 10 percet kap minden hozzászóló, ennyibe kell sűríteni a mondani valójukat. Kérem önöket, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Természetesen utána kérdések és válaszok következnek, ahogy azt megszoktuk. Én nem is lopom tovább senkinek az idejét. Gyakran előfordul, hogy a politikusok magukhoz ragadják a szót, és aztán már vissza soha nem adják. Én most nem így teszek, kivételesen megtartóztatom magam, és rögtön meg is adom a szót Kirsten Bergnek, 10 percre parancsoljon. Thank you very much. May I ask... Köszönöm szépen. Szlájdokat kérném szépen. Thank, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönjük szépen, hogy megszervezték ezt a rendezvényt. Ez a menetrendben nagyszerűen illeszkedik. Köszönöm, hogy mm, szónokként kértek fel. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy az ICI kampányt képviselhetem. Ez um, több mint tíz éve hatékonyan dolgozik um, a polgári kezdeményezéseken. Uh, hallhattuk Timmerman biztostól, hogy az ICI-nak sok szüleje van, um, nagyon sok szülő, itt is van ma emlékezhetnek arra, hogy ezt nem a tagállamok kormányai kértek, hanem, kérték, hanem az itteni parlamenti képviselők és a civil társadalom. Nekik sikerült közösen az Európa jövőről szóló szerződésbeli részbe bevenni a kezdeményezést. Köszönöm, hogy itt lehetünk Hübner asszonynak, Kaufmann asszonynak, Timmermans biztosnak, Lamaszur kollégának, Brokurnak, és a jelentéstevőknek is. Láttam Hefner urat is, nagyon jó, hogy itt találkozunk újra, és meghallgathatjuk az aggályokat. Mi az ICI Campaign 25 kezdeményezést, múltbéli, jelenleg és jövőbeli kezdeményezést foglal magába. Mi meghallgattuk az összes elhangzott agályt. Megosztattuk a tudásunkat a többiekkel, és tanácsot adtunk a parlamentnek is ahhoz a jelentéshez, amelyet a közelmúltban tett közzé. Mi is a dolgok jelenlegi állása? Veszélyes válaszúthoz érkeztünk. A bizottság felülvizsgálja jelentését, így elérkezett annak az ideje, hogy eljárjunk az összes kezdeményező, nem csak Meltasszony és a vízhez való jó kezdeményezői, hanem mások is elmondták, hogy a rendelet nem megfelelő, nem működik. Azt követeli a kezdeményezőktől, hogy teljesen szükségtelen és nagy terheket jelentő eljárásoknak, eljárásokon menjenek végig. Az egyszerűsítésen kell elgondolkozni, felül kell vizsgálni a rendeletet, mert ha nem, a kezdeményezés a gyakorlatban nem fog működni. És akkor ez eh, egy eh, üres ígérete lesz az uniónak. Az emberek azt fogják érezni, hogy eh, nincs kiút, nagy bajban vagyunk, soha nem volt ennyi nacionalista, szkeptikus az Európai Parlamentben. Ez tükrözi, hogy mennyire szkeptikusak a polgárok az európai állampolgárság az az állampolgárok részvételével lehetséges, és nekünk is válaszolni kell, lehetővé kell tenni az ICI-nak, hogy megmutassa, hogy mire élik benne. Enélkül az állampolgárok fognak a leginkább szenvedni. Egyedi lehetőség előtt állunk, ezért váltsuk ezt valóra. a transnacionális részvételi demokráciának melyek lehetnének a kritériumai? Milyen kritériumokat alkalmazzunk? A legfontosabb véleményünk szerint az, hogy kapcsolódjunk a világhoz. Megnézzük azt, hogy tényleg használják-e a kezdeményezést. A következő szlájdot kérem szépen. Itt láthatjuk is, hogy hogyan alakultak a számok 2012-ben 2-től 2014-ig az emberek eh, érdeklődése megérde, eh, megugrott, nagyon sok kezdeményezésre kérelmet nyújtottak be, 26-at eh, regisztráltak, három esetében sikerült egy milliót aláírás gyűjteni, és aztán a csúcspont elérése után a bőrbe teljesen lezuhan, nem működik már nem működik, és ezt mutatják ezek a grafikonok is. 2012-2014, tehát ugyanaz az időszak látható itt is. Az aláírások száma először megugrott, viszont most csak nem nullához közelít. Nem vagyunk biztosak abban, hogy ez az egész túlélőképes. A polgároknak kell ezt igénybe venni. Miért alakult ki ez a helyzet? a különböző kezdeményezések révén tudjuk, hogy csak az a felhasználó vagy polgárbarát módon megalkotott kezdeményezéseket használják igazán. Ezt kell szem előtt tartani a felülvizsgálat során. Ez a legfontosabb. Ezért önök, azaz a jelentéstevők már a végrehajtás előtti szakaszban elmondták, hogy világos szabályokra van szükség, egyszerű, felhasználóbarát, és legyen arányos is, hogy bátorítsa a részvételt. Ezek az előfeltételek kell, hogy irányítsák a felülvizsgálatot önök a felülvizsgálatról önök már a bizottsággal is egyetértettek. De az a helyzet, hogy egyelőre nem arányos és nem felhasználó barát a rendelet. A kezdeményezést nagyon-nagyon nehéz a demokrácia eszközeként használni. Ez nem módosít szabályokat, törvényeket, pusztán felkéri a bizottságot arra, hogy megfontoljon egy témát, hogy ezt a napi rendjéhez lesz ragassza. Nagyon nehéz bevonni az állampolgárokat eh, ebbe a transnacionális demokráciába, 22 nyelvvel, 28 országgal, nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mintha csak egy országon belüli kezdeményezésről lenne szó. Ezt újra és újra el kell mondanunk. Hogyan korszerűsítsük az ICI-t a felülvizsgálat során? Ezt a kiadványt tettük közzé, önök közül sokan hozzá is járultak ehhez. Há, azt mondjuk, hogy három dolog világlik ki a leginkább. A regisztráció legyen kevésbé korlátozó másodszorban. A bizottságnak sikeres, a sikeres iszjájukat komolyan kell vennie, Harmadsorban a személyes adatokkal kapcsolatos követelményeken csökkenteni kell. Néhány dolgot teljes mértékben ki is kell venni. Mit jelent ez? Az Európai Bizottság a vélemény nyilvánítás szabadságát korlátozta mostanáig, hiszen a regisztrációknál 50 százalék kát a kérelmeknek elutasította. Ez hihetetlen, és egy ilyen helyzet alakult ki az Európai Unióban, nem engedjük meg az állampolgárokat szóhoz jutni, nem engedjük meg, hogy szóhoz jussanak. A bizottságnak van joga arra, hogy a szerződés módosítását kérje de tegyük lehetővé az állampolgárok számára is, hogy ezt kérjék, és akkor nincs olyan helyzet, mint ami jelenleg kialakult, hogy ügyek a bíróság előtt vannak. Másodszorban a polgárok csak akkor fogják ezt a kezdeményezést használni, hogyha ennek tényleges kihatása van a szakpolitikákra mostanáig, és egyetlen egy jogi javaslatot sem nyújtottak be egy sikeres kezdeményezés, polgári kezdeményezés alapján az állampolgárok erre gondolnak, azt nézik meg, hogy milyen hatása lesz majd. És akkor most rátérnek a technikai részre, harmadsorban tehát. A polgárokat elrettenti az, hogy személyes adatokat, főleg személyi azonosító számot kérnek tőlük. Franciaország és egyéb országok belügyminisztériumainál láttuk, hogy ezeket a számokat nem is használják fel a hatóságok arra, hogy ellenőrizzék az adott regisztrációt, tehát teljesen szükségtelen. Még két percem van. Következő szlájdot kérnem szépen. Láthattuk, hogy az online gyűjtési eljáráson is változtatnunk kell. Nagyon fontos ez, és bizonyítanunk is kell a kollégám beszélni fog erről majd. Én azt mondom, hogy tegyük lehetővé azt, hogy azonnal csatlakozni tudjanak a támogatóhoz a kezdeményezők. A támogatókat a szervezők most nem tudják felkeresni, az adat és a biztonsági követelmények miatt, és akkor ez, hát ez az ötödik pont, erről már beszéltem, a 16 éves 16-os, tehát a 16 az alsó korhatár, ezt sem értjük. Van valami, amire már évek óta szükség van. növelnünk kell az ismertségen. Hogyan? Csak úgy lehet ez, úgy valósulhat ez meg, hogyha sok sikeres kezdeményezésünk van, ehhez viszont egy megfelelő működő rendeletre van szükség. Zárásképpen az ICI e nem élhet túl csak akkor, ha a felülvizsgálat után, megpróbálok itt pozitívan gondolkozni, tehát megfelelő felülvizsgálat után a részvételi demokrácia eszközévé válik. Egyedi lehetőség ez, de ezt mostanáig nem használtuk ki. Így bizonyíthatjuk, hogy a polgárokat meghallgatják a vezetők, és hogy az Európai Unió pozitívan viheti előre az életüket, az emberek ebben már nem hisznek. Az európai állampolgárok mm, megunták azt, hogy öt évig hallgassanak bizonyos politikusokat, és aztán másokat válasszanak. Itt egy globális jelenségről van szó. Nemzeti, regionális, de globális szinten is az emberek egymással tárgyalni szeretnének, egymáshoz kapcsolni szeretnének. Azzal zárom, hogy azt mondom, hogy az ICI az önök kezében van, önök a választott képviselők, önök a természetes partnerek, most már több mint tíz éve dolgozunk a kezdeményezések kampány végrehajtásán kérném, hogy ne csak a jogi kötelezettségeiknek tegyenek eleget. Alapvető módon kell felülvizsgálni az ICI-t. Ezt az üzenetet közvetíteném önök felé. Bontsák le azokat a falakat, amelyek a egy demokrácia útjában állnak. Engedjék, hogy friss ötletek árasszák el ezt a kezdeményezést, csak így élhet ez túl. Köszönöm szépen. That's good, Hát ez jó volt. Úgy tűnik, hogy továbbra is nagyon sok energia van jelen a teremben. Köszönöm szépen. Értettük, amit mondott. Most pedig megadom a szót Francisco Pólónak, és ugyanaz vonatkozik arra is 10 perc. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Köszönöm a meghívást, és örülök annak, hogy megoszthatom a gondolataimat az Európai Ámpolgári Kezdeményezéssel kapcsolatban, és folytatom spanyolul. Nos, egyedül vagyok itt, mégis 28 millió európai áll mögöttem, mindazok, akik változást akarnak, és ezért sorgoztak fel ez a platform mögött. Az európai eh, állampolgárok igenis részt akarnak venni Európai jövőjének alakításában. Mielőtt rátérek az érdemi részére beszédemnek, egy rövid áttekintést adnék azzal kapcsolatban, hogy mi is történik a platformban. Change.org az a legnagyobb ilyen platform a világon, több mint 85 millióan világszerte használják ezt a platformot annak érdekében, hogy eh, bekövetkeznek azok a változások, amelyeket várnak. Ez egy teljesen nyílt platformként működik. A számukra legfontosabb, az internetek számára legfontosabb témákban bárki használhatja a platformot a, a változások érdekében. Ahogy említettem, 28 millió európai használja ezt a platformot, change.org platformot, Spanyolországtól Németországig, Angliától Franciaországig. Úgy érzem, hogy ez egy valóban hasznos és fontos eszköz ahhoz, hogy az európai polgárok kifejtessék a véleményüket. Hogy lássuk talán Spanyolországot, ahonnan indult a change.org. Itt is van a legtöbb használója ennek a platformnak Európában. 20%-a a spanyoloknak használja arra, hogy, hogy nemzeti, regionális vagy helyi szinten változtassanak a dolgokon. Itt az ideje, hogy az európai szinten is beessük ezt. Több mint 300 ezer aláírást gyűjtöttünk 2013-ban. Az az élelmiszeripar az élelmiszerpiac helyzeti nekevitása érdekében, ugyanis aggasztó volt az élelmiszerellátás biztonsága. A hagyományos csatornákon keresztül nem mindig sikerülnek ezek a dolgok. Itt van az internet, amely jel megszűntek a határok, bárki indíthat egy petíciót, egy európai állampolgári kezdeményezést is akár. Ugyanakkor nagyon sok érdeket lehet egyszerbe csatornázni a szakpolitika formálásba. Olyan sebességgel folynak a változások, olyan sebességgel érnek el eredményeket ezek az aktív állampolgár kezdeményezések, hogy az emberek látják, hogy érdemes ezekkel csatlakozni. Az emberek akkor vesznek részt, ha könnyű ez. Ez az első. Második, az emberek akkor vesznek részt a kezdeményezésben, hogy érzik, hogy ez hasznos, Harmadsorban az emberek arra is kíváncsiak, hogy eh, ha részt vesznek egy kezdeményezésben, utána ez hova vezet, mi lesz vele. Tehát egyes pont. Könnyű kell, hogy legyen a részvétel. Három év alatt, három év alatt a change.org 10 millió felhasználóból 85 millió felhasználós platformán nőttük ki magunkat. Miért? Mert könnyű használni, egy igazán könnyen használható eszköze ez annak, hogy változtassunk a körülöttünk lévő világon. Egy petíció megindítása nagyon könnyen megy, és ráadásul szaktanácsadással is segítjük őket. Nagyon könnyű csatlakozni egy már eh, beindított eh, elkezdett petícióhoz, hiszen van egy olyan adatlap, amit nagyon könnyű kitölteni, és az is világosan kiderül belőle, hogy mire és hogyan használjuk majd az itt lévő adatokat. Könnyű kommunikálni egy petíciót a világ eh, felé a change.org segítségével. Tehát a könnyen használható, könnyű használhatóság nagyon fontos. Ha egyszerű és világos Tehát ha egyszerű és világosan használható valami, akkor, akkor talán fel, sokan azt gondolják, hogy igazából nem sok mindenre jó, mi nem így látjuk. Úgy látjuk, hogy az egyszerűség, a felhasználó barátság az egyik legfontosabb ebben az esetben is. A meglévő hivatalos mechanizmusok, amelyeken keresztül változásokat lehet elérni, ezekhez nagyon nehéz hozzáférni az embereknek, az állampolgároknak. Nagy erőfeszítésbe kerül, ezért nem mindenki veszi a fáradtságot, hogy ezt megtegye. Éppen ezért arra kell ösztönöznünk az embereket, hogy a jogalkotásban, a szakpolitika formálásban részt vegyenek, ez közös érdekünk. Különböző, hasonló tagállami kezdeményezéseket próbálunk összekötni, és gyakran azt látjuk, hogy vannak akadályok, amelyek eh, nem teszik lehetővé, hogy az emberek, az állampolgárok valóban hatékonyan járjanak el. Évtizedek alatt jó néhány számtalan állampolgári kezdeményezés vagy petíció indult el, egy, az egyetlen egy esetben vezetett ez oda, hogy változtattak a törvényen. Most azonban évtizedekig ez volt a helyzet, most pár év alatt teljesen megváltozott a helyzet, az emberek azt látják, hogy igenis lehetséges megváltoztatni a törvényeket, a szabályokat. A mi platformunkon keresztül aláírások milliói gyűjtődik össze, és ennek következtében igen komoly változások következtek be helyi, regionális és tagállami szinten is. Az emberek azt látják, hogy érdemes valamit tenni, mert ez változással jár, valahova vezet, akkor sokkal könnyebben fogják ezt megtenni legközelebb. Az is fontos, hogy az emberek világosan is követhessék, hogy mi történik egy petícióval, hogyan alakulnak a dolgok, hová vezet, illetve a megadott adatokat hogyan használják ezzel, mi történik. Fontos, hogy a petícióban résztvevők irányába folyamatosan kommunikáljuk, hogy hogy áll az ügy, hogy áll a mobilizáció, hány embert sikerült mozgosítani, milyen hatást vált ki ére egy adott petíció. A change.org-on keresztül pontosan az egyik legfontosabb újításunk, hogy gyakorlatilag minden aláíróval két kattintással tudnak kommunikálni, sokkal interaktívabb így az egész folyamat, sokkal könnyebb az információ áramlás, mint más csatornákon keresztül. Továbbá. Létrehoztunk egy olyan nagyon hasznos eszközt is, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden petíciónak van egy szóvivője, ha úgy tetszik, tehát van egy kapcsolattartó, akihez fordulni tudnak a petíció aláírái, vagy a, a petíciót aláírni kívánók, kérdésekkel fordulhatnak hozzá. A change.org pontosan ezen kommunikációs problémára próbál megoldást nyújtani, hiszen a petíciókat nagyon gyakran szervekhez, hivatalnokokhoz, politikusokhoz intézik, de most már van egy szóvivőjük a, a panaszosoknak, vagy a petíciót benyújtóknak, rajta keresztül tudnak kommunikálni, aki mint egy szócsőként tudja az emberek gondolatait tovább vinni. Ráadásul nem csak a petíció szervezői eh, tudják tartani a kapcsolatot a zaláírókkal, hanem az aláírók egymással is folyamatosan eh, kommunikálni tudnak. Nem hiszem, hogy ez bár mondjuk bármiféle más hivatalos eh, formulán, formon keresztül megvalósulhatna. A change.org egy olyan eszköz, amit az örök figyelmébe is ajánlok, önök is tudnak így ugyanis kommunikálni az érintett, az aktív állampolgárokkal. Azt láttuk minden olyan országban, ahol működik a change.org, hogy ahol a szakpolitikák nem az emberek igényeinek felelnek meg, előbb-utóbb megtalálják az állampolgárok a útját, módját annak, hogy változtassanak a dolgok menetén. Láthattuk ezt az európai állampolgári kezdeményezés kezdeti sikeréből is, hogy az emberek igenis akarnak elérni eredményeket. Fontos, hogy minél nagyobb számban és arányban vegyenek részt az emberek az ilyen kezdeményezésekben. Ezért próbáljuk megosztani önökkel a tapasztalatainkat annak érdekében, hogy ne hagyjuk ki az embereket a döntéshozatalból, hanem éppen fordítva bevonjuk őket ebbe a nagyon fontos közös munkába. Köszönöm szépen, Paulo úr, és az utolsó felszólalónk a panelben, mielőtt megadom a szót a kérdésekre, Dr. Susana de Rio Vilár. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a petíciós szakbizottságnak, illetve a, az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának, hogy meghívtak a mai ülésre. A doktori tézisem a az Európai Uniós ügyekben való részvétel a participatív demokrácia alapján címet viseli. 1997 óta foglalkozom ezzel a témával, és minden kutatásom a részvétel alapuló demokrácia lehetőségeire terjed ki, illetve a demokráciának nagyobb vizibilitást adó eszközökre. Az AFKO szakbizottsággal együtt tudtam működni az elmúlt évek során. Konkrétan konferenciákon vettem részt. Hauréli úr részvételével, vagy az ő szervezésében voltak ezek a konferenciák, és az izlandi vulkánkitörés idején kerültek megrendezésre. Kezini képviselő, Efter és más képviselők nagyon sokat segítettek velük együtt működésben. Kialakítottuk a mai lehetőséget. Hogyan is néz ki ma az Upgrading Europe azt hiszem, hogy az európai polgári kezdeményezéseket napra készé kell tenni, és átláthatóbbá, illetve öm, látványosabbá kell tenni. Nagyon sok siker tudhat magá mögött ez a kezdeményezés horizontális, vertikális demokráciaépítés szempontjából egyaránt. A Lisszaboni szerződéssel az Európai Parlament azt láthatta, hogy kompetenciái megerősítést nyernek, és az állampolgárok is így több szerephez jutnak ebben az újfajta demokráciában. Arra szeretnék emlékezni, tetni, hogy a 47.4-es cikk alapján, amely a részvételi demokráciáról szól, azt olvashatjuk, hogy a jogalkotásban való részvételt kell biztosítani az állampolgárok számára. Ezen keresztül a bizottság egy olyan alapvető jogalkotásba kezdett, amely ezt hivatott megtestesíteni. Egyébként ez még a 46-os cikkhez is kapcsolódik, amely a reprezentatív demokráciát írja le, hiszen ennek a kiegészítése. Ez tulajdonképpen az egyik legnagyobb sikertörténet az EU-ban. A technikai és jogi kérdéseken felül Ezekre utaltak egyébként már más kérdés, más kollégák is, de egy másik aspektusa is oda kellene figyelnünk. 2012-ben kezdődött ez a folyamat, és az Európai Unió, ahogyan sokszor elmondtam már, tulajdonképpen egy projekt és egyben egy folyamat is. könyvemnek is ezt a címet adtam, amelyet január 14-én mutattam be a madridi európai parlamenti képviseletem. Világosan kell lássuk a helyzetet. Az aláírásgyűjtés, az aláírások hitelessége nagyon fontos, de ezen felül azt is el kell mondanom, hogy az európai öm, kezdeményezések fontos lehetőségeket is jelentenek. Arról van szó, hogy ez egy kommunikációs erőt jelent, és ezért a bizottság, a tanács és a parlament figyelmét is felszeretném hívni erre a kommunikációs lehetősége, kommunikációs erőre. Az egész Európai Uniós integráció már önmagában egy fontos folyamat, és ebbe kapcsolódik be a polgári kezdeményezés is. Ez egy fontos kezdeményezés, hiszen ezen keresztül Európáról beszélhetünk az állampolgároknak is. Egy millió aláírás összegyűjtésével nagyon sokat vitáztunk arról, hogy hány országnak kellene részt vennie egy-egy ilyen polgári kezdeményezésben, vagy hány aláírásra van szükség, annak érdekében, hogy szupranacionális kezdeményezésről beszélhessünk. Ez tehát egy hatalmas erejű kezdeményezés, és annak érdekében, hogy az Európai Bizottság elfogadja azt, az állampolgárok, akik aláírják, tájékozódnak és tájékoztatnak azon feltételekről, elvekről, értékekről, amelyeken az Európai Unió alapszik. Ez pedig nagyon-nagyon fontos. és ismét kapcsolódik ahhoz a kérdéskörhöz, amelyről az imént beszéltem. Szeretnék egy mellette szóló és egy ellenérvet is felsorakoztatni. A mellette szóló érvek azt mondják, hogy a például technikai kérdések miatt visszautasított kezdeményezések esetében esetleg egy második lehetőséget kellene biztosítani, mert elképzelhető, hogy úgy már megállnak a helyüket ezek a kezdeményezések is. A demokráciában azonban azért nem lehet mindent megengedni, és az is igaz, hogy nagyon sokat aggódhatunk a demokrácia helyzetéért is. Tehát mindazok a filterek, amelyek a tartalmakra vonatkoznak, illetve a működésre, az Európai Unió a döntéshozatali mechanizmusára, a nagy vitákra, a szupranacionális politika megvalósítására vonatkozólag. Nos, ezeknek a filtereknek fenn kellene maradniuk, és sokkal konkrétabban kellene ezeket megítélni az elbíráláskor. Nos, a részvételen alapuló demokrácia és kiegészítő jelleggel a reprezentatív demokráciára utalnék itt. Ezekről sokat beszélek a doktori értekezésemben is. A mi politikai képviselőink kell, hogy a demokráciát vezessék, és nekik kell rávilágítani az Európai Unió nagy és számos sikerére is. Talán egy platformon keresztül lehetne további információt adni, arra vonatkozólag, hogy mit is sikerült elérni az elmúlt évek során az állandó párbeszéd kérdésében, illetve a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés területén. Fontos továbbá egy olyan platform létrehozása, amely rávilágít arra, hogy itt milyen kezdeményezésekről is van konkrétan szó, mit lehet tenni ennek a fontos eszköznek a továbbfejlesztése érdekében. És most még három gondolat. A kezdeményezés kommunikációs ereje, a kezdeményezés jogi ereje, tehát hogy a bizottság felé a szállampolgárok javaslatokkal élhetnek, valamint az, hogy egy reprezentatív demokráciát a részvételen alapuló demokráciával lehet kiegészíteni. Ennyit szerettem volna tehát az egész intézményközi megoldás architektúrájáról elmondani. Ezen kívül pedig hozzáfűzném még azt, hogy még Pat Cox elnöksége során hangzott el az, hogy vigyázzunk oda az álmainkra, nehogy rájuk tapossunk. Must all thread very carefully. All... Igen, hát nagyon óvatosan kell eljárnunk akkor is, amikor ennek az eszköznek a javításáról van szó. Köszönöm, amit elmondott, főleg azt, amit a részvételi demokráciáról elmondott. Mind a hármuknak köszönöm a hozzájárulást, nagyon érdekes volt. Most megnyitom a kérdések és válaszok előtt a beszélgetést bizottságok, esetleg más bizottságok képviselői is szót kaphatnak. nem jelezzék, ha szót kérnek. I am happy to welcome back to us today, Miss. Nagyon örülök annak, hogy Hefner úr újra velünk van. Ő volt az egyik kulcsfontosságú tag, akkor, amikor annak idején kidolgoztuk a kezdeményezést. A zöldek külön extra időt is kértek. Köszönöm szépen, Cecilia Danuta. Egyszerű kérdést tennék fel. Az aláírások ellenőrzésénél ugye meg kell az állampolgároknak pontosan tudniuk kell, hogy mit is írnak alá. Mi európai kezdeményezést szeretünk volna megvalósítani, Európa szerte lehet aláírás gyűjteni, név és aláírás gyűjtésről lenne szó. Két tagállamban nem volt ez lehetséges annak idején, akkor azt mondjuk, hogy rendben van, legyen kivétel az a tagállam, ahol ez így nem valósítható meg, de három év alatt módosítsanak azért, hogy unió szerte ugyanúgy lehessen ezeket az aláírásokat összegyűjteni. Szeretném tudni, hogy mi történt időközben. Mit tett a tanács, a bizottság azért, hogy polgárbarát legyen ez a kezdeményezés? Nagyon találó megjegyzés, Terebrász úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az az összetett eljárás, valamint a jogi és logisztikai támogatás, amelyről az előző felszólásomban beszéltem, korlátozzák az állampolgárok, az európai állampolgárok kezdeményezésekben való részvételét. Támogatjuk Beherk úr ajánlásait, ne legyenek korlátozások. Az elhangzott tíz ajánlás azonban nem azt fogja közvetlenül eredményezni, hogy minden kezdeményezés sikeres lesz. Előfordul az is, hogy elsőre egyik sem lesz még sikeres, de ez segíteni fog bennünket abban, hogy igazi, valós ö, politikai empátiát hozzunk létre az európai polgárok körében. A politika pedagógia is. Legalábbis kellene, hogy legyen. Köszönöm szépen. Ö, Peter Jár, igen. Én is köszönetet szeretnék mondani. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne először is Önmagában véve az a tény, hogy megszerveztük ezt a meghallgatást, már jelzi, hogy az Európai Parlament képviselői az európai kezdeményezést, polgári kezdeményezést fontos eszköznek tekintik, és ilyenként is szeretnék megel, megőrizni. Ez egy nagyon fontos kiegészítője a demokratikus jogállamnak, hogy a polgárok kezdeményezéseket terjeszthetnek elő. Másodszorban a formális, az alaki ö, akadályokat le kell építeni. Elhangzott az, hogy 28 tagállamban 28 módon kell beterjeszteni, különböző módokon kell összegyűjteni az aláírásokat, stb. Ezt is ki kell értékelni. És van még valami, ami engem érdekel. Annak idején azt mondtuk, hogy azok a kezdeményezések, amelyek esetében nem sikerül összegyűjteni a szükséges aláírás számot, ott legyen petícióra lehetőség. Jónak tartják ezt az ötletet, vagy pedig veszély ez, veszélyes elképzelés ez, vagy jó, jó elképzelés? Köszönöm, Johansson úr. A legtöbb folyamat, legalábbis egy része okafogyottá válik, akkor, ha az uniós szerződésben az Európai Bizottság határ, hatáskörén kívüli ö, témakör, tehát ezt a megfogalmazást módosítanánk. Az Európai Bizottság hatásköre helyett az európai szerződések hatásköréről beszélnénk. Biztos vagyok abban, hogy akkor a legtöbb eljárás megfelelő lenne. El kellene gondolkoznunk ezen, beszéljünk a bizottsággal arról, hogy dolgozzon ki erre vonatkozóan egy megfelelő szerződéstervezetet. asszony. Erre talán én is tudok válaszolni. Mivel ma az egyik sikertelen, hát nem akartam így fogalmazni, viszont mivel mi vagyunk az egyik sikertelen kezdeményezés, amelyről a petíciós bizottságban, ha valaki szeretne ezen részt venni, mondom, 16 órakor lesz majd, tehát az, hogy mennyire sikeres vagy sikertelen, az én személyes alapjai, ö, tapasztalataim alapján nagyon fontos volt elmondani az aláírók számára, hogy nem vészel a szavazatuk. Nem sikerült összegyűjtenünk. A bizottságnak reagálnia kell. Itt vagyunk most az Európai Parlamentben, és ez az üzenet. Van remény arra, hogy ma délután eljutunk oda, hogy folytatódik az intézményi párbeszéd, és beszélnek a mi ügyünkről is. Mr. Jauriego, Atom. Jauriego úr. Yo quería preguntar a los, a los expertos... A szakértőket szeretném megkérdezni a következőkről. Van-e lehetőség arra, hogy ha megnyitjuk a folyamatot, és sikerül elérni a céljainkat, mert közben kiiktatunk bizonyos szűrőket, akkor az állampolgárok részéről érkező kezdeményezések jogalkotói javaslatokban csapódnak le. Észszerű lehetne az, hogy a javaslatok egy része ne jogalkotói javaslatban csapodjon le, hanem mondjuk egy kormány felé intézett iránymutatásokban. Mert ha ez nem sikerülne, akkor a legitimitással kapcsolatos gondok lehetetlené teszik majd hogy előrelépjünk, hiszen lehet, hogy a nemzeti parlamentek fognak, fogják megakadályozni a kezdeményezés továbbvitelét. Tehát a kérdésem konkrétan a következő. A szakértők véleménye szerint az, ami egy kezdeményezésből származik, az más jogi eszközben is megnyilvánulhat. Hát ez érdekes, Juri Weyer úrnak adnék szót, ha itt van. Good. I'll give you the floor for one minute. Köszönöm egy percre, önnek is megadom a szót. Én is eh, részt veszek ebben az állampolgári kezdeményezési kampányban. Luxemburgban kampányoltam különböző állampolgári kezdeményezések mellett. Számunkra az egyik probléma az volt, hogy nem azt kell magyaráznom, hogy mi, miről szól a kezdeményezés, hanem egyáltalán mi is ez az állampolgári kezdeményezés. Az európai állampolgárok többsége egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy aláírhat egy ilyen kezdeményezést, hogy tehetnek egy ilyen állampolgári kezdeményezést. Tehát úgy érzem, hogy az európai állampolgárok bevonásához szükség lenne arra, hogy először tudast tosítsuk velük, hogy mik a jogaik. Úgy érzem, hogy eddig ez nem történt meg. Szóval professzor úr ötlete alapvetően tetszett, miszerint a tanácsüléseken évente egyszer napirendre kerülne ez a téma, a tagállamokban pedig helyi felvilágosító kampányokkal tudjuk az embereket tájékoztatni arról, hogy mik a jogaik, adatbázisokon keresztül pedig egymással is felvehetik a kapcsolatot, és a politikusoknak komolyan kell venni az Európai Állampolgársági kez, Állampolgári Kezdeményezés intézményét, hiszen ezek tényleg azok a kérdések, amelyek foglalkoztatják az európai polgárokat. Köszönöm. Köszönjük. Ezzel mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Charles Girrenz kollégám kért még szót. Igen, igen, köszönöm. Une, une réflexion qui vient d'être faite à propos de la recevabilité d'une... Euh, a befogadhatósággal kapcsolatban, hogy egy ilyen panasz befogadható-e, hogy a szubszidiaritás miatt nem az, akkor miért nem vállaljuk azt, hogy eljutatják oda, ahol az illetékes fórumban, gondolok elsősorban tagállami szintre, hogy mindenképpen eh, meghallgassák az európai polgárokat. Eh, hiszen, hogyha ez nem így lesz, akkor eh, az emberek igazából tojnak az egészre, hiszen nem az ő dolguk az, hogy meg kitalálják, hogy melyik kérésért ki a felelős, kinek a hatáskörébe tartozik, hogyha egy nem illetékes hatóságnak küldenek valamit, mondjuk egy tagállamban, akkor neki köte, kutya kötelességük tovább küldeni az illetékes hivatal irányába az adott panaszt vagy megkeresést. Miért nem tesszük ezt meg európai szinten is, hogy tényleg, tényleg nem pusztába kiadott szó legyen az európai polgárok hangja? Oké, asszony, igen, csak röviden, egész délelőtt érdeklődve hallgattam az elhang hozzászólásokat. Számomra egy dolog nem világos Gyakran mondjuk az embereknek, hogy beleszólhatnak a dolgok alakulásába. De hát ez hazugság. Ha egy millió aláírás van, akkor majd eldönthetik, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Én ezt támogatnám, de ez nem így van. Persze, hogy frusztráltak a polgárok, hogyha azt állítjuk, hogy változtathatnak a dolgok, aztán pedig nem. Tehát nem mindegy, hogy hogyan beszélünk erről az egészről, mit mondunk, a nyelvezet, amit használunk. Második, a bizalom hiány miből származik, miben gyökerezik? Hát a korrupció, az adócsalás, az adóelkerülés, az átláthatóság hiánya. Ez egy óriási probléma, de a demokrácia hitelességét nem oldhatjuk meg, mint egy, egy, egy csapásra, varázsütésre az európai polgári kezdeményezéssel. Curtin Darling, azt következik. Igen, köszönöm szépen. Értem én, hogy az Európai Tanácsülés napirendjére kerüljen ez a kérdés, de az engem kicsit aggasztana, hogy évente egyszer meghallgatjuk az Európai Tanácsban a polgárokat. Hát igazából mindig meg kellene hallani az európai polgárok hangját, mindig oda kellene figyelni rájuk. Szerintem ez nem a legjobb üzenet, évente egyszer mondhatjátok. A másik, a technikai jellegű megjegyzésem, a szociális médiumok egyre fontosabb szerepet játszanak a Change.org, vagy a 38 fok, ezek az óriási nagy online szervezetek. Szerintem sokat tanulhatnánk tőlük. Mi európai intézményeknél dolgozók is óriási hatáskörrel, hatalommal rendelkeznek. Az Európai Parlamentet is egy millióan követik az Facebookon, az Európai Bizottságot is sokan követik. Tehát mi is használhatnánk ezt arra, hogy az európai állampolgári kezdeményezés témájában felvilágosítsuk az embereket. A szociális média beépítése minden napjainkban szerintem ez egy fontos um, eszköz lehetne. Köszönjük. Szeretném a szakértőnknek is visszaadni egy-egy percre a szót zárszóra. Elsőként Karstenberg. There we go. Okay, first question. Köszönöm. Első kérdés. A jogi javaslatokhoz hogyan kapcsolódnak? Egyelőre nem erről van szó. Itt most még ez nem természetes, de eddig nem is voltak változások jogi értelemben. Mi úgy gondoljuk, hogy minden egyes sikeres polgári kezdeményezést valami konkrétum kelljen, hogy nyomon kövessen. Tehát, hogy legalább az Európai Parlamentben és a tanácsban szavazzanak róla. Nem biztos, hogy meg lesz hozzá a többsége, de, csak, a, de az fontos, hogy legalább napirendre kerüljön, mert különben semmi értelme az egésznek, és nem komoly, komolytalan különben az egész. Ami pedig az adatvédelmet illeti, most technikai kérdésekről beszélünk, de ugye a hármas melléklet kimondja, hogy a követelmények változhatnak, és Luxemburgon kívül senki más nem változtatott még eddig az adatvédelmi szabályokon. Kérem, hogy a bizottság tegye meg a saját feladatát, tovább kell csökkenteni a beazonosíthatóságra vonatkozó kritériumokat. Köszönöm szépen, Póló úré a szó. Köszönöm, én csak szerettem volna egy felszólalásra reagálni. Arról van szó, hogy hogyan lehetne mássá átváltoztatni a polgári kezdeményezéseket. Szerintem nem, nem és nem. Ugyanis az emberek azt szeretnék, hogy valóban legyenek változások. Ők arról beszélnek, nem érdeklik őket, hogy az Európai Parlamentnek milyen jogi keretei vannak, és nem érdekli őket, hogy mi az, hogy szubszidiaritás elve, vagy semmilyen más olyan problémát nem látnak át, amiket mi itt látunk. Ők csak azt szeretnék, hogyha megváltoznának, jó, jóra fordulnának a dolgok. És hogyha ezt a változtatást nem tudják megtenni, az intézmények az nem jó, akkor majd máshonnan fognak, fogják megközelíteni ezt a kérdést ide jönnek majd kampányolni az Európai Parlamentbe vagy házainkhoz. Mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy minél gyorsabban változások következzenek be, mert ez az, amit ők szeretnének. Igazi változás. Köszönöm szépen, és most De Rio Villárasszonyhoz adom, neki adom meg a szót. Igen, ami a kommunikációs témát illeti, ebben korábban azt mondtam, hogy nagyon fontos kommunikációs eszköznek tartom ezt a kezdeményezést, de azt is szeretném hangsúlyozni, hogy többet kell kommunikálni az állampolgárokkal is. El kell nekik magyarázni, hogy pontosan miről van szó. Haurei képviselőnek én igennel válaszolok. Vannak igenis olyan kezdeményezések, amelyek Elképzelhető, hogy aztán nem azonnal fogadják el, mert a kritériumrendszernek nem felelnek mondjuk meg az Európai Bizottság részéről, de mégiscsak beindítanak valamilyen folyamatot. Kisebb változtatásokkal elképzelhető, hogy megvalósíthatóvá válnak, és ezzel vizibilitást lehet adni a kezdeményezéseknek. Tehát itt nem arról van szó, hogy minden vagy fehér, vagy fekete. Wallis, vagy Kazini, vagy más képviselők ismerik azt az esetet, amikor az alapjogi kartát dolgoztuk ki az első konvent időszaka alatt, és amikor az európai alkotmánytervezetről, amikor az alkotmánytervezeten dolgoztunk, nagyon sok gondolat merült fel, és eredetileg ez nem is volt kötelező érvényű dokumentum. De az akkori parlamenti elnök Nikol Fonten azt mondta, hogy később ez egy iránymutatást jelenthet az Európai Parlament számára. Most pedig ez már kötelező része a szerződésnek, a Lisszaboni szerződés óta. Tehát ezért mondom, hogy nagyon sok javaslat, gondolat, amely felmerül az állampolgárok részéről, az elképzelhető, hogy nem azonnal ö, fordulnak át jogszabályba, de azért ö, nem szűnnek meg. Ráadásul nekem vannak ö, tapasztalataim is, mert nagyon sok mindent megvizsgáltam akkor, amikor a doktori tézisemet megírtam, és tudom, hogy gyakran ezeket a gondolatokat később, amelyeket korábban elvetettek, később beépítenek más jogszabályokba. Ilyen például a Lisszaboni szerződés is. Igen, és akkor most ezzel le is zárjuk ezt a panelt. Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt és inspiráló volt önöket hallgatni. És most pedig Danutának adom meg újra a szót, hogy köszöntse a mostani és a korábbi parlamenti képviselőket, akik ezzel foglalkoztak. Danuta Hübner, Diana Wallis-szal fogjuk kezdeni, akkor Diana-nak adok 5 percet, fél óránk van az egész panel részére. Úgyhogy kérem, hogy mindenki legyen minél fegyelmezettebb. Köszönöm szépen, mindent megteszek majd ennek érdekében. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide-vissza, a parlamentbe, a, par, a petíciós szakbizottsághoz. Számomra a karrierem egyik csúcsa volt az, amikor jelentéstevőként vehettem részt a polgári kezdeményezések kidolgozásában. Ne felejtsük el azt sem, hogy négy jelentéstevőt jelöltünk ki az összes frakció részéről, Úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyire fontos volt ez számunkra. Ez jelzésértékű. Az én szememben legalábbis továbbra is fontos szerepet játszik a petíciós szakbizottság munkája. De itt tovább mentünk. Itt egy igazi részvételen alapuló demokrácia alapjainak kidolgozásában vehettünk részt. Nem csak egyfajta kampány volt ez, hanem tulajdonképpen az egész jogalkotási folyamat beindító gombjára is hatással voltak az emberek, az állampolgárok. Mielőtt idejöttem ma, azon gondolkoztam, hogy vajon milyen érzések vagy megfigyelések gyűlömlettek fel bennem az elmúlt időszakban, mióta nem vagyok parlamenti képviselő. Aláírtam azóta egy ilyen polgári kezdeményezést, de nem volt, mint, mint hogyha semmiféle dialógus ne lett volna, nem lett volna, pedig erre szükség van. Szükség van erre a párbeszédre, erre az elkötelezettségre. Tehát akkor, amikor otthon ücsörögtem a kávém mellett, most azon gondolkoztam, hogy hogyan is kezdenék kapcsolatot építeni az európai intézményekkel. Jó lenne, hogyha írhatnék a biztosnak, a petíciós bizottságnak, vagy akár kezdeményezéssel érhetnénk a polgári kezdeményezések tekintetében. Tehát mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez az eszköz működőképesebb, jobb legyen? Egyszerű és felhasználóbarát, tiszta eszközre van szükség. Emlékszem, hogy nagyon sokat vitáztunk a tanácssal, annó, de tulajdonképpen azt szerettük volna, hogy egész Európában azonosan nézen ki ez nem akartuk azt, hogy a tagállamok diktáljanak arról, hogy hogyan kell aláírni, de mégis kellett ide egy egyértelmű alap. Tudtuk akkor is, hogy változtatásokra van szükség, és igen, ennek most el is jött az ideje. Egy egyszerű, felhasználóbarát rendszert akartunk létrehozni, és most ezt kell megreformálnunk. De nem akarok túl pessimistának tűnni, mert úgy gondolom, hogy ebben az eszközben még mindig ott vannak a potenciálok a párbeszéd szempontjából. És ez is nagyon fontos. De talán, hogyha saját tagállamomra gondolok, hát nem mindig mondják, meg nekünk teszik világosság azt, hogy részt vehetünk participatív módon a jogalkotásban. A petíciókról tudunk, de itt egészen másról van szó. Ez a jogalkotási kezdeményezési jog, és ehhez információ áramlásra van szükség, és oktató, képző munkára, és akkor majd az emberek elkötelezettebbek lesznek új, ahogyan azt mi elterveztük. Köszönöm Diana, még egyszer köszönöm és Carlo Kazininak is szeretném megadni a szót, aki korábban az AFKO elnöke volt. Sajnálom, Kárló, de megint csak 5 perced van. Köszönöm szépen. De nem csak ex-elnökként beszélek, azt kell, hogy mondjam, hogy annó nagyon sokat dolgoztam ezen a rendeleten, de Európában máshol is sokat foglalkoztam ezzel a témával, és gyakran a kozak szintjén is találkoztam ezzel a témával. Azután szeretnék a One of Us kezdeményezésre utalni. Ez ugyanis egy paradigmatikus eset rávilágít arra, hogy mi az, amin változtatni kell. Ez volt egyébként a legtöbb aláírást összegyűjtő kezdeményezés. A bizottságtól hallottam 50, 22 ezeket a számokat. 50 kérés, 27 befogadható volt, és gyakorlatilag csak a végén csak egyetlen egyet tudott a bizottság megvizsgálni. A One of Us esetében az történt, hogy 19 országban is aláírták, több mint 2 millió aláírták, 1 millió 800 ezer a hivatalos aláírás, amelyet hitelesítettünk, de csak Olaszországban 150 ezer olyan aláírást gyűjtöttünk, amelyet nem tudtunk hitelesíteni, azért, mert a vezetői engedéllyel hitelesítették ezeket, és az nem volt elegendő. Szeretnénk, hogyha biztonságos és komoly munkát végeznénk, de az biztos, hogy itt valami azért nem jól működött. A 111-es cikk alapján kimondhatjuk azt, hogy a cél nem más, mint hogy közelebb hozzuk egymáshoz a tagá, a, az európai intézményeket és a közvéleményt, az állampolgárokat. De vajon a kezdeményezés beváltotta -e ilyen értelemben a, hozzávált, a hozzáfűzött reményeket? Nem. Tulajdonképpen inkább az ellenkezőjét váltotta ki, Pontosan azért, mert annyira keves, kevés fogadta el az Európai Bizottság ezeket a javaslatokat. Tehát, hogyha ezt továbbra is így folytatjuk, akkor nem, hogy közelebb hozzuk az embereket, az állampolgárokat az Európai Unióhoz, hanem inkább távolítjuk onnan őket. Szeretném azt látni, hogy az emberek, illetve az, az intézmények tegyenek valamit végre a közeledés érdekében. Itt ugye a bizottság egy eredeti, meg kell vizsgálja a javaslatot, és meg kell állapítsa azt, hogy befogadható-e vagy sem. Ez még a folyamat elején kell, hogy megtörténjen. És miért kell regisztrálni mindezeket? Miért kell annyira sok nehézséggel megküzdeni, amikor aztán a végén a válasz úgyis nemleges lesz, gondolják az emberek? Én úgy gondolom, hogy itt a petíciótól eltérő eszközre van szükség, inkább egy referendum, népi referendum jellegű eszközre van szükség. Az emberek kell, hogy elmondják véleményüket. A petíció esetében ilyen befogadhatóságról nincsen szó. Tehát itt most a kérdés az inkább az, hogy a tízes és talán a tizenegyes cikkeket is hogyan tudjuk értelmezni és mindebből hogyan tudunk egy mély és mélyreható um, parlamenti vitát kialakítani. Aztán. Ezen kívül fontos azt is látni, hogy a bizottság felhívja erre a lehetőségre a figyelmet. A bizottság valamilyen véleményt kell, hogy adjon az anyagról, a kezdeményezésről. Elképzelhető, hogy itt nem egy konkrét jogszabályról kell szó legyen, de mégis valamiféle mm, megjelenést kell biztosítani a jogban ennek a kezdeményezésnek. Mert különben felmerül bennünk a kérdés. Mi a különbség polgári kezdeményezés, amelyet 1 millió aláírás hitelesített, és a petíciók között, hiszen petíciót bárki beadhat, anélkül, hogy bármiféle jogi keretei lennének. Parlamenti helyszínen vitatják meg, utána ugyanúgy és még sincsenek olyan szigorú követelmények, mint a polgári kezdeményezés esetében. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy ennek a petíciós bizottságnak és az afko nak is nagyon fontos lenne most átgondolni a 10-es és a 11-es cikkek reformját. Thank you very much. Köszönöm szépen. I also understand that the current uh, rapporteurs have igen, gondolom a jelentést ők is odafigyeltek. Söpflin György következik az AFKO részéről. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenyűgöző reggel délelőtt volt ez, rendkívül tartalmas. Nagyon sok mindent megtudtam ebből. Figyelmesen meghallgattuk azt, amit elmondtak, és majd ez lecsapódik a jelentésben is. Én viszont egy kérdéssel indítanék, ez, ez egy költői kérdés. Vajon a kezdeményezés az ECI egy kudarc? Nem, nem, csak nem volt sikeres. Azt kell mondanunk, hogy nem nagy siker, viszont építhetnénk arra, amink jelenleg van. Ez a gyakorlati és elvi kérdések kombinációja. Az a benyomásom, hogy minden egyes tagállamban rendelkeznünk kellene egy olyan intézménnyel, amely segíti az embereket abban, hogy egy ilyen kezdeményezést útjára indítsanak. Mm, a kisebb országokban, egy-egy nagyobb tagállamokban, akár több illetékes is, hát persze. És vannak a közepes országok, mint például Magyarország. Ami a technikai tanácsadást illeti, azoknak, akik elgondolkoznak az ilyen kezdeményezés elindításán, őket kell tanácsadásban részesítenünk. Tudnunk kell azonban azt is, hogy hol ér véget a politika, és hol kezdődik a gyakorlati megvalósítás. A gond az, hogy összekeverednek a politikai és a jogi problémák ezek eredményezték a nehézségeket. Tulajdonképpen két kérdésem lenne. Túl sok vajon az egymillió aláírás? Az az én benyomásom, hogy valószínűleg igen. Lehet, hogy majd ezt is meg fogom említeni a jelentésemben. Másik kérdés, hogy egy év elegendő-e? legyen-e hosszabb ez az időtartam? Ezen is el kell gondolkozni, komolyan el kell gondolkozni. Ö, és van valami, amire én mindenképpen gondoltam, mások is beszéltek erről, az, az aláírások ellenőrzése. Nem jutott eszembe korábban, de ha 28 különböző módokon azonosítjuk be az embereket. Például az Egyesült Királyság, ahol nagyon sok évet töltöttem, ahol sokat éltem, ott ilyen nem létezik. Választási névjegyzékbe vesznek, de igazából nem tudnak el ellenőrizni. Az európai digitális menetrend része lehet, hogy legyen egy EU-s digitális állampolgárság. Észországban például van is ilyen. Miért ne lehetne ezt uniós szinten megvalósítani? Hát persze az európai állampolgárság állna a nemzeti állampolgárság fölött, de hát nem biztos, hogy van, van itt hierarchia, és nem is ez számít. A lényeg az, hogy ez fakultatív legyen, ne legyen kötelező. Viszont, ha valaki részt szeretne venni egyesfajta kezdeményezésben, vagy másfajta uniós cselekményben, tevékenységben, akkor legyen egyszerűen ö, egyszerű módja ennek. Ne kell túl sok dokumentumot megadni. Ne kérjünk ö, ö, vércsoportot is, tehát ne, ne kelljen megadni azt is, hogy milyen vércsoportja van az embernek ahhoz, hogy részt vegyen egy ilyen kezdeményezésben ez elvi kérdés. Ez implicite és explicite módon is kiderült. Kérdés az is, hogy az ICI egy mobilizáló intézmény, vagy jogi és politikai testület is. A kezdeményezést mindkét szempontból ki kell értékelni, mert ha nem, akkor az emberek lemondanak erről ha egymillióan vették maguknak a fáradtságot, stb. stb., akkor az elutasításuk egymillió euró szkeptikus eredményez majd. Kicsit merészen fogalmazok, de ez a lényege. Nem értik az emberek, hogy miért utasították el a kezdeményezésüket. Erőteljes programra van szükség a meghallgatás utánra a kérdés, hogy melyik szakbizottság hallgassa meg egy független szakbizottság, nyilván az AFKO vagy a Petíciós Bizottság a legmegfelelőbb, de ne foglalkozzon olyan szakbizottság ezzel, amelynek közvetlenül az érdekkörébe tartozik a téma. Tetszik az elképzelés, hogy vegyen ebben részt a tanács is milyen gyakorisággal, az még átgondolandó, de a tanácsot is meg kellene keresni. A tanács nem mondja azt, hogy semmi köze hozzá, mert a mi, az ő állampolgáraikról van itt szó. Elismételném azt is, amit Csánki Pál kollégám megemlített, a jogi atmoszféra, hát legyen kedvező a kezdeményezések számára hiszen azért van ezért, Használjuk ki jobban az eszközöket, ezzel teljes mértékben egyetértek. És nagyon komolyan kell vennünk azt, amit Csáki Pál mondott, a bizottság, én most az ő magyarját az én angolomra fordítom, tehát a bizottság az elsődleges kiértékelő, de hozzájárult ahhoz, hogy ilyen csodást keltő módon teljesített az ECI, és nem fogom túllépni az öt percemet, sokkal többel. Köszönöm, George. Most Beatrice Becerra kap a petíciós bizottságtól. Köszönöm szépen. Jó. Mindenkinek nagyon köszönöm. Utolsó hozzászólónak mindig jó lenni, hiszen így mindenkinek a véleményére tudok reagálni. Nos, ez az egyik legproaktívabb tapasztalat, amit az Európai Parlamentben a célunk nem csak az, hogy a rendelet végrehajtásával kapcsolatban készítsünk egy jelentést. Igazából a távlati célunk az, hogy az állampolgári kezdeményezés intézményen javítsunk, és ebbe a folyamatban is tehát a kezdeményezésre szóló rendelet módosításába is bevonjuk magukat az állampolgárokat és az érintetteket. Nos, nagyon optimista vagyok, szerintem nagyon. Szerintem sikerrel, sikerrel fogunk járni. Ö... Az európai polgárok döntéshozatalban történő részvételének az előféltetője volt az Európai Állampolgári Kezdeményezés, nagyon nagy várakozásokat tekintettünk elé, de aztán azt láttuk az elmúlt három évben, hogy a tájékozatlanság, illetve a bürokratikus akadályok miatt ez mégsem váltotta be teljes mértékben eddig a hozzáfűzött várakozásokat, és a politikai napirendbe mégsem sikerült hatékonyan becsatornázni az európai polgárok aggodalmait, véleményét. Ezért most kezdjük, elkezdtük előről a folyamatot, és meghallgatjuk az érintettek véleményét. Egyetértek Söflin úrral, amikor azt mondja, hogy egy single contact point ra van szükség egy olyan intézményi, közös intézményi kontaktpont, kapcsolattartási pont legyen, amelyel az emberek könnyen, közvetlenül felvehetik a kapcsolatot, és ahol megkérdezhetik, hogy pontosan mit is kell tenniük az európai állampolgári kezdeményezés érdekében. Hogy már a kezdeményezés maga, ne, ne csak a kezdeményezés maga legyen minél inkább akadálymentes, hanem az ezzel kapcsolatos információhoz is minél könnyebben juthassanak hozzá. Ez az, ami az akadálymentesítést jelenti, az accessibility javítását, Arról nem is beszélve, hogy az egész intézmény, az állampolgári kezdeményezés intézményével kapcsolatban felvilágosításra van szükség, nagyobb átláthatóságra, hogy minél többen, minél többet tudjanak erről a már folyó kezdeményezésekről, és általában a kezdeményezés intézményéről, hogy hogyan kell gyűjteni aláírásokat, még a határidők, stb. stb. illetve a már folyó beadott kezdeményezésekkel kapcsolatban is, hogy hogy állnak a dolgok, ezek hova vezettek, milyen következményekkel jártak. Ez az egész csak akkor működhet, hogyha minél több akadályt lebontunk az útjából. Itt van például az aláírások ellenőrzésének a módja, ami óriási akadályt jelent, ráadásul tagállamról tagállamra más és más eljárásrendet akarnak alkalmazni, ez nem, nem életszerű, nem működőképes ez így. Nem csak az esélyegyenlőséget kell garantálni, hanem, hanem igenis meg kell könnyíteni a bürokrácia mentes eljárást. Itt van a digitális világ, amely óriási lehetőségeket rejt számunkra, egyforma normákat érvényesíthetünk, ez megkönnyíti azt, hogy eh, ezeken az akadályokon könnyű, könnyen felülemelkedjünk. Mint más esetekben is, ahol eh, európai közös eh, regisztrációt vezettünk be, ha ez egy anyagra működik, miért nem működhetne egy az kezdeményezéssel kapcsolatosan begyújtott aláírásokra? Nem látom ennek akadályát. És itt van, végül, de nem utolsó sorban, a többnyelvűség kérdése, multilingualizmus, amelyről sokat beszélünk, joggal. A Gazdasági és Szociális Bizottságban például különösen fontos a többnyelvűség, amelyet az állampolgári kezdeményezésével kapcsolatban, is végig a folyamat során garantálni kell. Fontos az, hogy az állampolgárok ne csak könnyen vehessenek részt ebben a folyamatban, hanem hogy tudják, hogy ennek haszna van, ez vezet valahova, hogy tényleg változást hozhat ez. Talán ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy az eljárás rend egyszerű legyen. Köszönöm, köszönöm szépen mindenkinek, és én is egy olyan jelentést kívánok készíteni, amely ha hatékonyan szolgálhatja a közös ügyünket, és amely biztosíthatja azt, hogy az európai állampolgári kezdeményezés ne csak egy üres keret legyen. Még mindig maradt 10 percünk, mondja az elnök asszony, vannak kérdések? Parancsoljon. Kérem, mutatkozzon be. Name is Michael van der Mast. I'm so Michael van der Mast vagyok. Van a VASZ nevű európai kezdeményezés, állampolgári kezdeményezés képviseletében vagyok itt. Nagyon sok érvet hallottam ma délelőtt eh, az aláírás gyűjtés problémával kapcsolatban. Nos, megerősíthetem ez ügyben valóban nehéz volt ez. Amikor visszamegyek Hollandiába, szeretném a 30 ezer embernek, aki aláírta a mi petíciónkat, elmondani azt, hogy elmond, olyan dolgokat vihetek haza magammal, amelynek segítségével mint egy kihúzhatom az euroszkepticizmus méregfogát, hiszen joggal szkeptikusok az emberek, amikor ennyi ember által panaszt elvetnek, visszautasítanak. Ugyanaz az intézmény utasította el, amelyek regisztrálta. Nagyon nehéz az embereknek elmagyarázni, megmagyarázni, hogy higgyenek Európában, amikor ilyen dolgok történnek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Remélem, hogy némi optimizmust haza tud vinni magával. Persze, persze. Majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak fel a dolgok. Igen. Kérem, mikrofonhoz felradjon. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen. Az Basic Income egyik szervezője, szervezője vagyok. Az állampolgári kezdeményezés után a mozgalmunk koordinátorainak a hálózata megmaradt, de mindenkinek azt mondják, hogy európai állampolgári kezdeményezéshez fogni teljesen felesleges, egész addig, amíg pozitív reformra nem kerül sor. Az ajánlásokat mi teljes mértékben, teljes messzességgel támogatjuk, kérem mindenki ezt olvassa el. Azt hiszem, hogy ez lehet az egyetlen mm, megoldás. Uh, good thing you took. Hoppá, egy lobbista. Parancsoljon, ennek sem adom a szót. Amin Bruno from ICAS. European Citizens Action Service képviseletében vagyok itt. Az ISE Support Center uh, egyik ez, uh, egy nemzetközi állampolgári kezdeményezéseket segítő fórumot is képviselek itt. Nos, egy tanulmányt végeztünk egy brüsszeli Freshfields nevű jogi irodával együtt, és ezek alapján nyújtottunk be ajánlásokat. Például a, a, a, az, hogy jogi szempontból befogadható-e egy állampolgári kezdeményezés, arra tettünk javaslatot, hogy egy ECI iroda nyíljon. Miért lenne ez fontos? Azért, mert ezt az ellenőrzést, amelyet az Európai Bizottság végez, külső kezekbe adná ki, mint egy externalizálná, hiszen nagyon furcsának tartjuk mi is, hogy az Európai Bizottsághoz próbálunk fordulni egy petícióval, és pont ez az Európai Bizottság dönti el, hogy befogadható-e a panasz. Ehm, hogyha lenne egy ilyen ECI iroda, amely mondjuk épp az Európai Bizottsággal kapcsolatos panaszt tartalmaz, akkor ezt mindenképp valamely, valamilyen harmadik félnek kellene végeznie. hiszen a versenyjoga kapcsolatos volt éppen ez az állampolgári kezdeményezés, hogyha van egy ilyen, létezik egy ilyen, egy ilyen eljárásrend a versenyjoggal kapcsolatban, miért ne, rendelkez, miért ne lehet hogy ez ugyanilyen az európai állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatban. Tehát a legal admissibility check a befo- jogilag befogadható -e a kezdeményezés, ennek az ellenőrzését miért ne externalizálnánk. Köszönjük még mindenki a hátsó sorokból. Igen, köszönöm. mi legyen a polgárok szerepe az Európai Unióban? Mennyi hatalmuk legyen? Ez valóban egy nagyon elméleti kérdés, és egy komoly politikai vita érdemel. Milyen szerepe szánunk az európai polgároknak? erről is érdemes beszélni, nem csak arról, hogy hány aláírás a részletekről, hanem hogy hogyan képzeljük el az európai polgárok szerepét a jövőben. valaki az ICI, e am, am, amikor bevezették ezt az intézményt, azt mondta, miért lehetne egy üzleti modellre építeni. Miért valaki megpróbált az európai állampolgári kezdeményezés építeni az üzleti modelljét, és aztán idő után teljesen feladta. Mindenkinek azt mondta, hagyjuk is az egészet a fenébe. Mindenkit mindenkit elmondtak, találjanak más módját, találjanak, meg, találjanak más módot arra, hogy eljussanak a, a döntéshozókhoz, mert az európai állampolgár kezdeményezés sehova sem vezet. Az Európai Bizottság? Ah, csalódtam. Az Európai Bizottság embereinek a körében ülök, de magam nem hivatalnok vagyok. Én is egy Eh, állampolgári kezdeményezés képviseletében eh, ülök itt, a 30 km per órás eh, sebességkorlátozással volt ez kapcsolatos. Uh, to, uh, what the two rapporteur... És a Peti és az AFKO szakbizottság előadói által elmondottakra szeretnék itt utalni. a One Stop Shop rendszerrel kapcsolatban egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy sokat segítene, hogyha lenne egy ilyen egyablakos rendszer. Szerintem a, a, az állampolgárok maguk tudnák legjobban elvinni a jó hírt, vagy, a, vagy az információt a többiekhez. Szerintem szaktudás, szakértelem, tapasztalat hiányáról nem beszélhetünk. Az Európai Bizottság szoftverét például alig bírtuk installálni a számítógépre, aztán végül nagy nehezen sikerült, de mégis más nehézségekbe ütköztünk, mindig újabb és újabb nehézségekbe. Ez egyébként erre kapcsolatos, ezzel kapcsolatosan a tíz ajánlásban mindent megtalálhatnak. Nagy, nagyon örülünk annak, hogy ezt a szabályozást át akarják dolgozni. Mi lenne a legfontosabb szerintünk? Az, hogy a tíz ajánlás a lehető legnagyobb mértékben átültessék a gyakorlatba. Hogyha valóban az embereket felvilágosítani kívánják ez ügyben, akkor legjobb az a legjobb az, hogyha az emberekre bízzuk ezt, és őket segítjük. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, hogy nem lehettem itt ma reggel óta, de csak egy kérdésem van. Nem tudom, hogy van-e rá valaki, aki esetleg uh, tud választ adni majd erre. Nagyon sok uh, ajánlás, gondolat fogalmazódott meg, érdekes kommentárok. Ezt most már vagy három órája ezeket hallgatjuk. De a következő a kérdésem. Még mielőtt aláírjuk az új szöveget, vagy megalkotjuk az új szöveget, el fog-e addig fogadni új javaslatokat, kezdeményezéseket a bizottság, vagy pedig megvárja azt, hogy megreformáljuk a rendszert? Mert egyelőre úgy tűnik, hogy esetleg kicsit kockázatos az, hogy egyáltalán befogadhatja őket. Elnök, igen. Úgy tűnik, mintha mi európai parlamentként tudnánk válaszolni erre a kérdésre, de ez nincs így, nem tudom, hogy a bizottságtól itt van-e bárki, aki erre a kérdésre válaszolni tud. De nincs itt egyelőre senki. Én azt hiszem, én azt hiszem, mi várjuk most a bizottsági jelentést, konzultációt figyelembe fogja venni a bizottság, akár az Európai Bizottságtól érkező gondolatokat is megpróbálják majd beépíteni. Tehát valószínűleg azért tudjuk ezt valamilyen szinten javítani, ezt a javaslatot. És az, hogy a rendeletet megreformáljuk-e vagy sem, hát ezt majd el fogjuk dönteni, de nem hiszem, hogy addig leállítanák a befogadható kezdeményezések elbírálását, ennek semmi értelme nem lenne, de azért ezt majd erre a kérdésre majd még választ fogunk a továbbiakban adni. Egész egyszerűen csak annyiról van szó, hogy a jövőben egyszerűbbé kívánjuk tenni az egész rendszert. Esetleg vannak-e olyanok, akik szeretnének még választ adni? Kárló Kazini. Igen. Még egyszer elmondom, hogy meg vagyok róla mélyen győződve, hogy csak akkor van értelme bárminek, hogyha szavazunk róla az összes parlamenti képviselő, az összes parlamenti párt bevonásával, és csak így lehet különbséget tenni a petíció és a kezdeményezés között. Evidens, hogyha lesz egy módosítás, akkor ezt a 10-es és 11-es cikkek értelmében mindenképpen meg kellene tenni, és tulajdonképpen kötelezővé tenni az európai parlamenti vitát Ez egy komoly vita kell, hogy legyen, és az Európai Bizottság kellene koordinálja. Köszönöm szépen, hogy megengedték, hogy ezt elmondjam. Senki más nem kíván hozzászólni, akkor egyetértünk, és még néhány gondolat lezárásként. Úgy látszik, hogy az olaszok nagyon szeretnek hangosan beszélni. Gerstenberg azt mondta az elején, hogy úgy tűnik, mintha az ECI nagyon súlyos válaszvonalak előtt van, kritikus helyzetben döntést kell hozni ennek az eszköznek a jövőjével kapcsolatban. Tehát mindannyian tudjuk, hogy itt mi van, mi a tét. Ez a bizottság részéről is egy javaslat, a mi részünkről is. Cecília is támogat majd bennünket abban, hogy a plenárison is folytassunk egy vitát ezzel a témával kapcsolatban. Úgyhogy azt hiszem, hogy a következő hetek, hónapok során ez az egész téma ez továbbra is napi renden marad. Itt nem egy vákum helyzetre kell felkészülni, Európában is nagyon érdekes helyzet alakult ki, mert ugye most a demokratikus deficitről rengeteget beszélünk, és arról, hogy szükséges nagy döntések meghozatala a jövővel kapcsolatban, Azt hiszem, hogy a jövőben olyan úton fogunk haladni, hogy nem lehet majd akármit megtenni, lenyomni a, az állampolgárok torkán. Az ECI az egyik olyan kezdeményezés, olyan eszköz, ami fontos kapcsolatot teremt köztünk és az állampolgárok között, tehát ezt jó, nagyon fontos, hogy jól működjön. De ugyanakkor, ahogyan Szuzánna is elmondta, szükség lesz arra, hogy kiegyensúlyozottan közelítsük meg ezt a kérdést a participatív demokrácia szempontjából, de ennek nem csak úgymond ratifikálnia kell a demokráciát, hanem az egész folyamatban részt kell vennie. Úgyhogy még egyszer köszönöm a szakbizottság részéről is, vagy nevében is ezt a mai találkozónkat, és most Cecíliának adom meg a szót. Well, I would also like Hát igen, úgy, ahogy te is, én is köszönetet mondok a részvételért ezen a nagyon fontos meghallgatáson. Figyelme vettük kéréseiket, követeléseiket, agájaikat és frusztrációjukat is, ezzel fogunk dolgozni. Kérem, vegyenek bennünket komolyan. Ne feledjük, hogy az ECI egy fantasztikus eszköz, amely javíthatja az európai intézmények és az állampolgárok közötti párbeszédet. Ez egy dolog. Emellett viszont nagyon sok mindenem még javítani kell, felhasználó barátabbá kell tenni a kezdeményezést, legyen könnyebben használható. Ugyanakkor pedig komolyan pontolóra kell vennünk azt is, hogy a kezdeményezés nem kötelezheti a bizottságot arra, hogy minden ügyben jogalkotai javaslatokat terjesszen elő. És nem várhatják azt a parlamenttől sem, hogy mindent jóvá hagyjon, ami felmerül, hiszen ennek megvannak a határai, vannak szabályok, amelyeknek engedelmeskednünk kell. A parlamenti és részvételi demokrácia alapvető szabályairól van itt szó. Ezt is figyelembe kell venni, miközben azon dolgozunk, hogy hatékonyabbá és felhasználó barátabbá tesszük ezt a kezdeményezést. Mindenkinek köszönöm, hogy elfáradt ide, és hogy megosztotta velünk véleményét, illetve tapasztalatait.